Good afternoon, colleagues. Um, we will begin. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretném megkezdeni a munkát, mégpedig a napi rend elfogadásával. Ha nincsen senkinek elemetése, akkor olyba veszem, hogy elfogadtuk a napi rendet. Volna néhány rövid bejelentésem elnöki minőségemben. Ma nem lesz gél nyelvről tolmácsolás, a többi nyelven van, nincs más bejelenteni valóm, csak egy személyes Hat éve dolgozott velem Anibán asszisztensként, ma van az utolsó napja a parlamentben, szeretném megköszönni a munkáját, és szeretném, ha közösen megköszönnénk a munkáját, most jól zavarba hoztam itt az egész bizottság előtt, de hát pont ez volt a célom. Thank you very much, colleagues. Um... Köszönöm szépen, kedves kollégák! és ebben a lelkületben szeretnék még egy gyors bejelentést tenni. A számokkal próbálunk birkózni egy kicsit. Tudom, hogy sokan ott voltak Strasbourgban a szavazáson múlt héten. Köszönöm, hogy akkor olyan sokan voltak, most kevesebbek vagyunk. De azért jó, hogy páran itt vannak a beszámolókat meghallgatni. Megemlíteném, hogy múlt héten elmondtam, hogy vannak még trialógusok, amelyek most lezárulnak, vagy majdnem lezárultak már. Valóban így van, de a bizottság tagjai bizonyára tudják, hogy 40 teljes ülésünk volt ebben az évben, mi voltunk a legszorgalmasabbak ebben a házban, sokkal többet dolgoztunk, mint bármely más szakbizottság, és nagyobb volt a részvételi arány is az üléseken, mint máshol ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Így van, tapsoljuk meg magunkat. Nem arról van szó, hogy most próbálunk versenyezni, és úgy tekerni a statisztikákat, hogy mi legyünk a legjobbak, bár mi vagyunk a legjobbak. Minden esetre azért te a legfontosabb kérdés, és ami kapcsolódik a vendégünkhöz is, akit mindjárt be fogok mutatni. Tehát ahhoz kapcsolódik, hogy a trialógus üléseken nagyon sok régi baráttal találkoztunk, akik a, aludtak gyakorlatilag, illetve nagyon sok olyan dosszié volt, ami e, félre dobva pihent évekig, és a kollégák eh, munkájának köszönhetően, az árnyék jelentéstevők és a tagok munkájának köszönhetően módosítottunk ezeken a jogszabályokon, aktívabbak voltunk, mint más szakbizottságok, és ráadásul nyomás is volt, külső nyomás, a menekültválság, a biztonsági problémák, amelyekre szintén reagálnunk kellett frissiben. Tehát eh, sokat tettünk ebben az évben, sokat dolgoztunk, és ezt szerettem volna megemlíteni és gratulálni magunknak. Voltak a magánéletvédelméről konferenciáink, stb. Tehát nagyon nagy teljesítmény van a hátunk mögött ebben az évben. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett. Ezt azért is mondom, mert az ülés után majd mindenki gyorsan távozik, és nem fogják meghallgatni a dicsérő szavaimat, ezért mondtam el előjáróban. Ezzel el is érkeztünk a következő témánkig, amely a luxemburgi elnökség következtetéseit tartalmazza a bel- és igazságügy területén. Itt sem kozmetikai, hanem őszinte köszönetet szeretnék most megosztani önökkel. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt vettek a három oldalú egyeztetésben is. Valaki azt is elmagyarázta nekem, hogy a luxemburgi elnökség, azt hiszem Etienne mondta ezt, egy egyetlen óriási hosszú biutanács volt, hat hónapon keresztül tartott ez. Valami igazság van ebben, az elnökség nagyon sokat dolgozott, nagyon kényes ügyeket kellett megoldania, egy ilyen kis országnak ez nagy falat volt, és mégis jól teljesítették ezt a programot. Nagyon kemény diókat kellett feltörnie az elnökségnek, nagyon súlyos kérdésekre választ keresnie, ezt sikeresen tette meg. Nem sokára erről is beszélni fogunk, a részleteket is érintjük. Minden esetre köszönöm a luxemburgi elnökségnek a munkáját. Ezt az eszmecserét fogjuk most megkezdeni. Azok számára, akik ezt nem tudják, Etienne Schneider, Luxemburg miniszterelnök helyettese és belügyminisztere, és itt vannak örünkben a menekültügyi és az igazságügyi miniszter is, nagyon örülök, hogy itt vannak, ami a gyakorlati tudnivalókat illeti. Jean, kérem, hogy nagyon röviden vezesse fel a beszámolót, önt meghallgatjuk először, aztán kérdéseket válaszolhat meg a bevándorlással, menekültügyek kapcsolatosan, és azután a kollégái kapják meg a szót nagyon fontos eh, kormányközi találkozó lesz ezután, arra majd távozniuk kell. Tehát először a migrációs menekültügyi miniszternek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Az elnökségünk kezdete óta önök is tudják, hogy az Európai Unióban óriási migrációs válság alakult ki, komoly tragédiákat okozott mindez, és rendkívül bonyolult, eddig soha nem látott szinten bonyolult helyzet alakult ki. Nagyon nehéz helyzetre kellett gyorsan reagálni, megpróbáltuk ezt megtenni. Az elnökségünk alatt kialakítottuk az alapjait egy integrált munkának a menekültügy, a határok és a biztonság kérdéskörében. Csomagban próbáltuk ezen kérdéseket kezelni, és az EU-n kívüli a külső határon kívüli és az EU területén próbálunk fellépni, és ezzel a megközelítéssel tükrözzük a globális megoldás igényét. Az elnökségünk kiemelte, hogy az Európai Unió szolidaritásának, felelősségének az alappillérét kell az európai politikákban kialakítani. Fontos ezen értékeket konkrét intézkedési változtatni. Szolidaritás tekintetében, különösen pedig, ami a nemzetközi védelemre szólulók befogadását illeti, megállapodást akarunk találni az Európán belüli áttelepítés és a, az EU-n kívülről történő letelepítés között ebben sikerült előrelépni. A közös nevezőre való jutás rendkívül font, nehéz volt, ahogy ezt önök is tudják, de az Európai Parlamenttel történő szoros együttműködésnek köszönhetően, és ezért köszönetet mondanék önöknek, sikerült megtalál, megoldást találni a 160 ezer személy áttelepítésére és letelepítésére és több ezer személy áttelepítésére. Ennek a végrehajtásával kapcsolatban komoly kihívások vannak. Az eddig kialakított eszközök nem elegendőek, nagyon nagy türelemre és határozottságra van szükség. A hotspotok eléggé absztrakt fogalmától sikerült eljutni a végrehajtás kezdeteiig, és szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy a hotspotok fogalma fél évvel ezelőtt még nagyon bizonytalan volt, mostanra már Görögországban és Olaszországban is kialakítottunk ebből többet is, és annak ellenére, hogy még nagyon sokat kell tennünk ez ügyben, már az irány meghatározódott. Az elfogadhatatlan, hogy vannak, akik szeretnék magukat kivonni a kozában hozott felelősségeik alól. Az ilyen szolidaritás hiány magát a kiindulópontot veszélyezteti. Ami az áttelepítést illeti korábban, ezt ö, csak nemzeti szinten tervezték korábban a tagállamok, mostanra 28 tagállam és társult állam, például Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein igyekeznek az európai kereten belül fellépni. Az áttelepítési program és a hasonló programok azt gondolom, hogy kiváló bejutási pontot nyújthatnak a jövőben, és fenntartható megoldást jelenthetnek az érintett személyek számára, és nagyon jó példája annak, hogy mennyire szolidárisak vagyunk a világban a menekültek többségével. Ezen kívül a humanitárius alapú befogadási programot Törökországgal kialakítjuk. Szeretnék figyelmeztetni arra, hogy túlságosan magas elvárásaink ne legyenek, annyira ne legyenek ezek magasak, hogy ezt ne lehessen elérni. Ami az áttelepítést és a letelepítést illeti, az ezzel kapcsolatos fellépések egymással kicserélhetők lehetnek. A harmadik országokkal kialakított szolidaritás nagyon fontos, hiszen globális válságot élünk, és a migráció alap gyökereit kell kezelnünk. A leginkább érintett pilléreket fontos kialakítani, és figyelembe venni azt, hogy melyek a leginkább érintett országok. Ezért az elnökségünk megerősítette a pénzügyi, anyagi és operatív együttműködést a harmadik országokkal a migrációs kérdésekben. Ezzel párhuzamosan a már meglévő együttműködési kereten túlmenően az elmúlt fél évben a tanács az afrikai kontinenssel lépett fel például a valettai csúcsra, utalnék itt november 11 és 12-én. Ennek margóján Etiópiával sikerült egy megállapodást aláírni. A nyugat-balkáni országokkal és a közel-kelettel is megerősítettük az együttműködést. Október 8-án volt egy magas szintű konferencia a földközi-tengeri és nyugat-balkáni útvonalakkal kapcsolatban, az EU és a Törökország pedig november 29-én tartott csúcs találkozott. De az együttműködés fontos, hogy elmélyüljön. Úgy gondolom, hogy az elfogadott nyilatkozatok és felépési tervek nem szabad, hogy üres szózatok maradjanak. Nagyon fontos az, hogy ezekből konkrét projektek legyenek, és szorosan nyomon kövessük ezeket azért, hogy a helyszínen tett hatását is felmérhessük ezeknek. Ami az EU felelősséget illeti fontos igazodnunk a védelemre szorulók igényeihez. Fontos védenünk a határainkat, és sajnos visszaküldeni azokat, akiknek nincsen szükségük nemzetközi védelemre. De azért, hogy az irreguláris migráció fel, jelensége ellen felléphessünk, fontos védeni a legális migrációt. Ezért minden menekültügyi politika, amely koherens és hiteles akar lenni, fontos, hogy egy hatékony visszatérítési politikával járuljon együtt, ebben a kontextusban kell most fellépünk. Ezért a luxemburgi elnökség nagyon fontosnak tartja, hogy célzott következtetéseket és operatív következtetéseket fogadjon el a hatékonyabb visszatérítési politika érdekében. Fontos elkerülni azt, hogy az olasz és görög hotspotokon keresztül egyfajta vissza nem téríthető migráns gyűjtőhely alakuljon ki, és nagyon fontos, hogy a biztonságos származási országokkal kapcsolatos döntéssel javítsunk a helyzeten. A Frontex mandátuma nagyon fontos ebből a szempontból, és ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely a múlt héten született. Rövid távon ki kell alakítanunk a Schengeni vívmányok konszolidációját és a külső határok közös irányítását. Kevesebb nemzeti szuverenitás, több közös felelősség, ezek hozzák majd meg a megoldást az eddigi hiányosságokra. A bizottságnak minden rendelkezés álló eszközzel élni kell ahhoz, hogy felmérje a helyzetet, és hogy be nem jelentett ellenőrzéseket végezzen a Schengeni keleten belül. Ami a belső határok ellenőrzésének visszaállítását illeti, ez jogos volt a belső biztonsági és közrendi kérdések fényében. A féléves maximális meghosszabbítás határideje Németországban márciusban, és Ausztriában is márciusban, és áprilisban fog lejárni több más országban. Ebben az esetben a, ezen határidőn túlmenően európai keretre lesz szükség. Én nem vagyok híve a belső határok ellenőrzésének, éppen ellenkezőleg. De hogyha nemzetköz, a nemzeti határidőket kell be, megvárnunk a migrációs válsággal kapcsolatban, anélkül, hogy európai szinten felkészülnénk a megoldásra, az mindenképpen felelőtlen lenne a polgárainkkal szemben. Ezért kell a külső határokon megfelelően fellépni. A külső határok optimális irányítása fontos, hogy együtt járjon azzal, hogy a legális eszközöket jobban kialakítsuk. Ezért a luxemburgi elnökségnek fontos célja volt, hogy lezárja az egy, a tárgyalásokat a parlamenttel a kutatói és egyetemista irányelvvel kapcsolatban, így több fiatal tehetséget vonzhatunk Európába. Ami a migrációs részét illeti az előadásomnak, ami a külső határok ellenőrzését illeti az ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg kell erősíteni, és a nyitott, de ellenőrzött migrációs politika fontos, hogy arra épüljön, hogy a Schengeni és a menekültügyi szabályokat betartsuk. Fontos, hogy egységesen alkalmazzuk az vonatkozó szabályokat, és ezért valódi harmonizációra van szükség. Ideértvén a szociális oktatásokat, a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz való hozzáférést, és közben nem elég közös szabályokat elfogadni. Nagyon fontos garantálni, hogy egységesen hajtjuk végre ezen szabályokat. Ezért fontos a konvergencia a döntések és az igazságszolgáltatás területén az Európai Unión belül. Ezért tudunk elképzelni egy hasonló rendszert, mint amelyet a szabadalom védelemmel kapcsolatban kialakítottunk Európában. Azt szeretném, hogy még volontaristább és ambiciózusabb legyünk a valódi migrációs politika kialakításában európai szinten. Most egy második témára is rátérnék, ami a parlament számára és a luxemburgi elnökök számára is nagyon fontos. A jogállamiságról beszélünk. 2014. decemberében az olasz elnökség alatt az Európai Unió tanácsa és a tagállamok a tanácson belül elfogadták a következtetéseket, amelyekben vállalták, hogy éves párbeszédet folytatnak, amelyben meg akarják védeni a jogállamiságot az Európai Unióban. A 2015. november 17-i BIU tanácson a Luxemburg elnökség és az összes Európai Uniós tagállam ezen következtetéseket betartván megtartotta az első politikai párbeszédet a jogállamiság helyzetéről az egyes tagállamokban. Szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Unió szerződésének második cikke szerint a jogállamiság az egyik alapérték, amelyre az Európai Unió alapul. Ezért a tanácsnak kult szerepe van abban, hogy a jogállamiság tiszteletben tartásának kultúráját terjessze az EU-ban. A luxemburgi elnökség fontosnak tartotta, hogy figyeljen arra, hogy a párbeszéd fennmaradjon és megfeleljen az objektivitás, a diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód elveinek a tagállamok között. A luxemburgi elnökség üdvözli azt a tényt, hogy az eszmecsere nem ö, párti alapokon folytatódott, és a bevágyakorlatok és a nemzeti szinten kialakult kihívások tekintetében sikerült eszmét cserélni. Ezen eszmecsere gyümölcsöző volt, és a tagállamok aktívan részt vettek a párbeszédben, és elmondták a véleményüket a nemzeti megközelítéseikkel kapcsolatban. Ezen kívül eszmecserét tartottunk a jogállamisággal kapcsolatban a digitális korban. A tagállamok elmondták, hogy milyen javaslataik vannak arra vonatkozóan, hogy a jogállamiságot hogy lehet megerősíteni a digitális korban. Ennek alapja egy olyan anyag volt, amelyet a mi elnökségünk alakított ki. Az elnökség javasolta, hogy elmélyülten vizsgáljunk több kulcskérdést, például a véleménynyilvánítás szabadsága, az internetkormányzás, az adatvédelem és a kiberbiztonság. A luxemburgi elnökség Ebből fontosnak tartja kiemelni, hogy az összes ilyen politikai előrelépést novemberben a tagállamok üdvözölték, és ezen eszmecserével jobban ki lehetett alakítani azon területeket, ahol további fellépésre van szükség európai és nemzeti szinten. A jogállamiság helyzetének felmérése az Európai Unióban lehetett volna egy absztrakt, intellektuális eszmecsere. A kormány mindenféle fellépése, az igazságszolgáltatásban, vagy mindenféle olyan elképzelés, amely a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozna, mindenképpen ellentétes az EU lapértékeivel. A szerződések egyértelműek a kopenhágai szabályjal kapcsolatban. Az Európai Intézmények kötelezettsége egyértelműen elítélni mindenféle visszaélést, túllépést és adott esetben szankcionálni. Az EU-ban az tagállamok belügyeibe való beavatkozás tilalma a jogállamiság területén nem létezik. Ami a párizsi terrorista merényleteket illeti, amely pár nappal ezen tanács előtt történtek, ezt figyelembe véve az ezzel kapcsolatos tárgyalások a jogállamiság és a terrorizmus elleni küzdelem kontextusában történtek. A migrációs válság kontextusában kiemeltük, hogy mennyire fontos az alapvető értékeket, az EU-s értékeket tiszteletben tartani, ideértve a jogállamiságot. És külön odafigyeltünk arra, hogy jobban kell megszervezni a gyűlöletbeszédek elleni fellépést, az alapértékek védelmét és az egyenlő bánás elvét. A luxemburgi elnökség alatt ott eszmecseré ezért elindította egy konstruktív munkának az alapjait a jogállamiság tiszteletben tartásával kapcsolatban, és itt önkritikus elemzést kell végeznünk. Közben tudom, hogy az első párbeszéd csak egy kicsi első lépés volt. A legutóbbi közelmúltbeli fejlemények bizonyos tagállamokban megerősítik azon meggyőződésemet, hogy még nagyobb figyelmet kell szentelnünk a jogállamiság tiszteletben tartásának a kérdésének az Európai Unión belül. A parlament elfogadta december 15-én az állásfoglalást a magyarországi helyzettel kapcsolatban, és nagy érdeklődéssel várom az Európai Parlamenti eszmecserét a lengyel helyzettel kapcsolatban, amelyet Schulz elnök a januári plenárisra jelentett be. Köszönöm a figyelmüket. Um, thank you very much, uh, for that. Köszönöm szépen, John. Engedelmeddel Tizenheten szeretnének hozzászólni. Kérem a kollégákat, hogy egymást is kérdezzék, és tömörök legyenek. Etias és Philips is 7-7 percet kértek. Először Asszalba adok szót, és aztán akkor következhetnek a felszólalások. Mindhában pedig kérdeztettek, amit akartok. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma bemutathatom azokat a fő irányvonalakat, amelyeket a luxemburgi elnökség a biztonság és belső biztonság és a terrorizmus területén követett. Fontos kiemelni, hogy a hat hónapunk alatt ugye augusztusban 20-án is volt, és november 13-án is súlyos támadás, ezek nagyon tragikus események, és megrengették az Európai Unió alapértékeit, az egyén szabadságát, és az arányos válaszadáson gondolkodunk azóta is. A parlament ö, nagy többsége, mint jogalkotó is felelősen lépett föl a bizottsággal, amelynek a kezdeményezés joga van. 15-én, júliusban, amikor először találkoztunk, akkor éppen útfordulóhoz, útelegázáshoz értünk, hiszen arról beszéltünk, hogy meg kéne újítani a belső biztonságpolitikát 2015-20 között, és jogalkotási feladataink is lennének, új rendeletet akarunk alkotni az Európai Ügynökségről, és a PNR adatok irányelvét is szerettük volna áttekinteni, és a terrorizmus elleni harcot elmélyíteni. A külföldi terroristák ellen, illetve az embercsempészek ellen előreléptünk valamennyi területen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, büszkeséggel állíthatom, hogy valamennyi területen tényleg előreléptünk, bár egyes pontok fontosabbá váltak, mint mások. Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, ez mindig is prioritása volt az elnökségünknek. A külföldi terrorista harcosok elleni harcban az Európai Unió azonban nem volt képes teljesen megakadályozni az ő bejutásukat, és a válságócokat sem tudtuk kezelni, ezért meg kell dupláznunk az ilyen erőfeszítéseket, és vissza kell küldenünk az olyan személyeket, akik veszélyesek. Ugyanakkor, hát ugye nem lehetett elkerülni, hogy ellenőrzés nélkül lépjék át a határokat sokan, és ezért a harmadik országokkal párbeszédbe kezdtünk, és főleg azokról, akik a válság mennek, visszajönnek az ő lekövetésük ügyében. Harmadik sorban pedig a fegyverkereskedelemre szeretnénk lecsapni, és és meg akarjuk akadályozni a területünkön való terrorista toborzást. 2015. november 20-án rendkívüli tanácsülést hívtunk egybe, a terrorizmus elleni harc volt ennek a témája, és ezen a csúcs találkozón a miniszterek sürgőségi intézkedéseket, operatív terveket fogadtak el. Ezek az intézkedések azóta már meghozták gyümölcsüket, a tanács sürgősséggel véglegesíti a PNR adatokról szóló irányelvet. December 4-én politikai megegyezés történt a tanácsban az irányelv szövegéről, amelyet a Libe Bizottság az önöké is nagy többséggel támogatott. Köszönöm a parlamentnek ezt a támogatást. Ez az új eszköz a kezünkben amint persze hatályossá válik. Hatékony eszköz lehet a szervezett bűnözés a terrorizmus elleni harcunkban. A miniszterek azt is ö, támogatták, hogy közös nyilatkozat szülessen arról, hogy az adatgyűjtés ö, a Európai Unión belüli repülőjáratok utasairól, és ami a fegyverkereskedelmet illeti, 2015. októberében a tanács nagyon ambíciózus következtetéseket követett, fogadott el, és többek között úgy döntöttünk, hogy a bizottságot felkérjük arra, hogy alkossa meg azokat a minimális normákat, amelyek a, ezt a területet szabályozhatják. November 18-án Ezeket már is el is fogadta a tanács. Ráadásul a tanács a bizottságot felkérte arra, hogy 2016 elején javaslattal, revíziós javaslattal álljon elő a meglévő jogalkotás átdolgozásával, amit majd később fogunk elfogadni. Még novemberben történt az is, hogy a bizottság benyújtotta az irányelv módosítási tervezetét, amit a tanács azonnal rendjére tűzött, hogy ezzel is felgyorsítjuk, és a holland elnökség számára könnyebbé tegyük a tovább lépést és a folyamatot. Ugyanezen a területen örülök annak, hogy a kézifegyverek és robbanóanyagok illegális kereskedelmével kapcsolatban konkrét intézkedéseket hozott a bizottság, amit Franciaországban különösen már érvényesítenek is. Megerősítettük a külső határok védelmét, nagyon sok munka volt ezzel összeköthető. Először is szeretnénk a meglévő eszközöket jobban, hatékonyabban használni. 2016-tól kezdve pedig a bizottság javasolja a külső határok védelmének technológiai modernizációját, új technológiák bevezetését. A tanács a bizottságot felkérte arra, hogy az intelligens határokra vonatkozó koncepciót alkalmazza a Schengeni rendszerrel összhangban. Ez a javaslat már napirendre is került, és rendszerszerűvé vált a személyi adatok ellenőrzése, különösen olyan személyek esetében, akik fenyegetést jelenthetnek az európai belső biztonságra. A tagállamok között fel kell gyorsítani, javítani kell a terrorizmus ellenes küzdeletben az információ cselét, ez az Europol segítségével meg fog valósulni. A rendőrség igazságú információk megosztására intézkedtünk, és a különböző hírszerző szervezetek közötti együttműködést is meg kívánjuk erősíteni. A cselekvési terv rendszeres felülvizsgálatát követeli a meglévő eszközök használatának, és a terrorista harcisokról szóró adatokat kölcsönösen valamennyi tagállam most már majd megosztja egymás között a Schengeni rendszeren belül, és az ügynökség ezt a munkát támogatja. Az utóbbi hónapokban ö, az OSCS folyamatot is meg erősítettük. A luxemburgi elnökség során a tagállamok között meglévő együttműködést elemeztük, és a bizottságot megbíztuk azzal, hogy 2016-ban konkrét intézkedéseket javasoljon annak érdekében, hogy hogyan lehetne jobbá, hatékonyabbá tenni az adatserét az tagállamok és az Európa között. A, az elnökség egyébként támogatja az igazságügyi szolgálatok ilyen irányú együttműködését, a hírszerző szolgálatok együttműködését, miközben persze a személyes adatok védelmére nagyon szigorúan odafigyelünk, és a hírszerző adatokat, ezeknek az adatbázisát egyes tagállamok között egymás számára az Europol segítségével meg kell nyitni. A, az Európai Unió kompetenciájába nem tartoznak a kétoldalú és többoldalú egyezmények, de a tanács tagjai erre is elkötelezték magukat, és az antiterrorizmus elleni harccal foglalkozó munkacsoport Norvégiát és Svájcot is bevonva fejlesztik majd 2016-ban azt a platformot, amelyen keresztül az ilyen típusú adatokat multilaterálisan meg lehet gyorsan és teljes körülön asztani. Az elnökségünk megállapodott az Európai Parlamenttel közösen az Európol kompetenciáinak kibővítéséről, a, ahogy ezt a nyáron is jeleztem, új jogalapot, illetve hát a jogalapot meg akartuk erősíteni, és ez megtörtént a tagállamok érdekében, a szubszidiritás elvét persze szigorúan megőrizve, és ez sikeres volt. Összességében tehát el szeretném mondani, hogy az elnökség minden területén a belső biztonsági stratégiát végrehajtotta. 2015-20-ra vonatkozóan is kidolgoztunk stratégiát. Elnökségünk persze nagyon sok kihívással kellett, hogy megküzdjön. Nem egyszerű jogalkotási e, rutin együttműködés volt ez, hanem sok válsághelyzet által tarkított válságkezelés is, e, és a parlament segítsége, a bizottság gyors fellépelés nélkül ez nem lett volna lehetséges. Ez a siker, az önök sikere is. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést az utóbbi hat hónap során. Thank you, Etienne. And now... Köszönöm szépen, és most az igazságügyminiszternek adom meg a szót. Köszönöm, Claude elnök úr. Tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondjak bizonyos személyeknek. Először is önnek, elnök úr, és minden szakbizottsági tagnak azért a kiváló együttműködésért, amely az elmúlt fél évet jellemezte. Köszönetet mondanék a munkatársaiknak és a Libe titkárságának is. Ezen együttműködés nélkül a munka nem lett volna lehetséges. Külön szeretnék köszönetet mondani minden előadónak a szakbizottságban. Grisbeck, Kinecsi, Lauristin és Albrecht képviselőknek, akik lenyűgöző munkát végeztek és a szoros együttműködésért is köszönetet mondani, amelynek köszönhetően sikerült megállapodnunk öt kérdéskörben, ebből három a LIBE hatáskörébe tartozik, kettő pedig a Juri szakbizottságéba, ami a BIUT tanács kérdéseit illeti. Ami az adatvédelmi rendeletet illeti. Megfelelő egyensúlyt találni volt a tárgyalások egyik központja azt gondolom, hogy sikerült olyan szabályozási keretet megállapítani, amely a jövőben is még bizonyítást nyer, amelyen meg lehet erősíteni a polgárok védelmét a digitális időszakban, amelyel közben csökkentjük a személyes életvédelmére vonat kockázatot. Közben megvédjük Európa gazdasági érdekeit, és erősíthetjük az európai versenyképességet globális szinten, és lehetővé tesszük azt, hogy az európai kontinensen, különösen az Európai Unión belül az adatvédelem lehetséges legyen. Ami a új irányelvet illeti, a november, októberi BIUT tanácson sikerült megállapodnunk, és így sikeresen lehetett önökkel is megállapodni. Az irányelv jóváhagyása javítja majd az együttműködést a rendfenntartó szervek között, és ezáltal az adatvédelmet erősíti. Ez mind a nemzeti, mind az transnacionális kérdésekre is érvényes lesz majd, és ennek köszönhetően tehát lényegesen javul majd a rendőri és igazság szolgáltató szervek közötti együttműködést. Mindez a párizsi terrormerényletek fényében rendkívül komoly eredmény az, hogy az igazságszolgáltató és rendőri szervek az adatcserét megerősíthessék egymás között. Komoly erőfeszítéseket tettek az Európai Uniós intézmények ezen reformmal kapcsolatban az elmúlt hónapokban, és azt gondolom, hogy ennek az eredménye mind a polgárok elvárásainak, mind pedig a digitális gazdaságban dolgozó vállalatok elvárásainak is megfelel. Ami a büntetőjogi kérdéseket illeti, az elnökség és az érintett felek között az ártatlanság vélelmével kapcsolatban sikerült megállapodni. Nagyon komoly előrelépés sikerült elérni az európai igazságügyi térség tekintetében. A tagállamok közötti együttműködés megerősítésével egyenlő bánásmódot lehet kialakítani a tagállamok között, és a kölcsönös bizalom is erősödik. Ami az igazságszolgáltatási döntések kölcsönös elismerését illeti, ebben nagyon fontos, hogy a meghozott határozat minősége megfelelő legyen, és ezzel kapcsolatban az eljárás nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy eh, Grisbeck és Kinecsi képviselők eh, nagyon fontos munkát végeztek olyan irányelvel kapcsolatban, amelynek talán nincsen nagyon nagy visszhangja a közvélemény felé vagy a médiában, de ennek alapvető jelentősége van az közös európai igazságügyi e, térség kialakításában. Ami a jogi segítségnyújtás kérdését illeti, ezzel kapcsolatban folytatódnak a tárgyalások, a tanács és a parlament álláspontja eléggé eltérő. Remélem, hogy ezen nagyon fontos kérdésben is sikerült a tárgyalások sikerül a tárgyalásokban még a jövő év során előre lépni és ebben megállapodni még további munkára van szükség a tanács részéről bizonyos kérdésekben, erről mi magunk is tudunk. Ami az Európai Ügyészség létrehozását illeti, ez egy alapvető rendelet lenne megint csak. A luxemburgi elnökségnek sikerült előrelépnie komoly mértékben, és a tanácsban nagy támogatottságot élveznek a főbb cikkek ezen jövőbeni szerv működésével kapcsolatban. Egyrészt ami a nyomozási intézkedések és a határon átnyúló nyomozási lehetőségeket illeti. A tanács ezen nagyon fontos cikkekkel kapcsolatban tudja azt, hogy az erős, hatékony és független európai főügyészség a közeljövőben létrejöhet. A főügyészség kérdésével szorosan egy, összefügg az európai pénzügyi érdekek védelmére vonatkozó szabályozás. Biztos, hogy hosszú és nehéz tárgyalások várhatóak ezzel kapcsolatban, melyek beindultak az elnökségünk alatt, e, egyebek között, ami az áfa kérdésnek a bevonását illeti. Nem sikerült előrelépni a rendelet tervezettel kapcsolatban, mert a parlament ezzel kapcsolatban nem fogalmazott meg, álláspontot. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, a luxemburgi elnökség alatt elfogadott következtetések büntetőügyi működést tervez a, ezen területen, és nagyon fontos a megelőzés. Ami a migrációs válság igazságügyi megoldását illeti, sikerült komolyan előrelépni az igazságügyi együttműködés és az idegengyűlölet elleni küzdelem területén. Az igazságszolgáltatásban dolgozók szakképzésének jelentőségét ki kell emelnünk. A tanács kérte a bizottságtól, hogy az internet gazdaságával működjön együtt azért, hogy lehessen korlátozni a gyűlöletbeszédek terjedését, hiszen ami a valós életben elfogadhatatlan, nagyon fontos, hogy az a virtuális fórumokon, az interneten is elfogadhatatlan maradjon, még akkor is, hogyha vannak, akik ennek az ellenkezőjét gondolják. Nagyon fontos a közösségi médiákról a gyűlölet beszédeket eltávolítani, és minden egyes tagállamban kialakítani megfelelő eszközöket, amelyeket bármely pillanatban lehet alkalmazni. Tudván, hogy egyre inkább elterjed a bűnözés az internetes fórumokon, nagyon fontos az igazságszolgáltatást is ezen kihívásoknak igazítani. Ezért elindítottuk a tárgyalást a tanácson azért, hogy a prioritásokat kialakíthassuk ezen területen. A tanácson belül a esmecsere, ami a következő lépéseket illeti a telekomadat védelemmel kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a tagállamok úgy gondolják, hogy az Európai Unió április 8 Európai Unió Bíróságának április 8-ai határozata nem gátolja az adatvédelmi megállapodást, hanem egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy a jövőben milyen elvárásoknak kell megfelelni egy jövőbeni hasonló javaslatnak. Hölgyeim és Uraim, elnök úr, szeretnék még egyszer köszönetet mondani az önök munkájáért, azért, hogy ilyen kiváló volt az együttműködés az elmúlt fél évben a társjogalkotók között, és ezért hasznosan tudtuk ezt az időt eltölteni. Köszönöm szépen. Yeah, I think so. I think that... Igen, ezzel teljesen egyetértek. A 7 perc az valóban arra lehetőséget, hogy Dióhéjban összefoglaljuk a luxemburgi elnökség eredményeit tudom, amikor az elején megérkezett, és elmondta a terveit, akkor egy kicsit nevettem, mert akkor olyan nevetségesnek tűnt. Amikor az átláthatóságról beszélünk, akkor még nagyon ambiciózusak vagyunk, és most mégis teljesítette te a terveit a luxemburgi elnökség, most már nem nevetek, gratulálok. Hosszú a listánk, és nagyon sok fontos kérdés van a napirendünkön, sokan szeretnének szólni, szeretném kérni a kollégákat, hogy két percre szorítkozzanak a beszédeikben. Halmájer asszonynal kezdünk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Először is meg szeretném köszönni a luxemburgi elnökségnek a munkát, és három miniszterének, hogy eljöttek hozzánk nem csak a múlt hétről, hanem a múlt hónapokról kell most beszélnünk, és valóban az utóbbi hónapok munkája nagyon intenzív együttműködést hozott, nagyon nehéz témákat kellett megoldanunk, és én, mint a Költségvetési Bizottság tagja, ott is azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes volt az együttműködés a luxemburgi elnökséggel. Ezt tehát előre bocsátottam volna. Három kérdésem lenne. A határzárakkal kapcsolatban azt hallottam, hogy állítólag már márciusig állítólag megoldják majd a külső határok védelmét. Hát ez elég hamar van. Eddig még nagyon sok döntést kell meghozni, és főleg végrehajtással jár ez és addig is milyen átmeneti megoldásokat terveznek, nyitva maradnak a határok, vagy lezárják őket ideiglenesen is. Ez nagyon nem mindegy, mert a külső határok védelme most már mindenki számára kritikus. Második kérdésem, a toborzással kapcsolatban. Nagyon veszélyes dolog az, hogy valóban a menekültek közé tudatosan bekeverednek ö, kétes elemek, milyen konkrét intézkedésekkel kívánja a tanács a toborzást az elbizonytalanodott szegény emberek körében megakadályozni, milyen intézkedések lehetségesek egyáltalán, és hogyan lehet a gyűlöletbeszédet korlátozni ebben a körben mert ugye már hallottunk olyat, hogy egyesek a nők megverésére, fegyveres bosszúállásra úszítanak. Ami pedig az adatcserét illeti, ön beszélt az adatok kompatibilitásáról, illetve ennek hiányáról. amint tudjuk, a egyik terroristát regisztrálták, és mégsem sikerült megakadályozni, hogy végrehajtsa azt, amit tett. Tehát a regisztráció önmagában valószínűleg nem elegendő, ugyanakkor az is szörnyű, hogy egy csomó ártatlan embert keverünk gyanúba az ilyen elnagyolt intézkedésekkel. Hogyan lehetne pontosítani, fókuszálni ezeket a módszereket? Bergi Cipert. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon sok kollégának lesz kérdése, megpróbálok én röviden szólni. Ami a Schengeni térséget illeti, volna egy kérdésem ezzel kapcsolatosan, mert egy kicsit már kezdek összezavarodni. Nagyon szenvedélyes az a vita, amikor abban érvelnek, hogy nagyon sokan jönnek Európába, Másfél millió menekült érkezett idén a Frontex szerint Európában. Más hivatalos számok szerint egy millió közülük Németországot célozta meg, vagyis a többi 27 vagy 20 tagállamban 500 ezer menekült tett kellett elosztani. Azt kérem, hogy magyarázz el valaki, hogy hogy lehet ez túl nagy teher, ezen legalább 20 tagállam számára nem értem, hogy hogyan gondolkodnak. Aztán van egy rövid második kérdésem is az együttműködéssel kapcsolatosan, vagyis hogy javítani kellene a hírszerzési szolgálatok között az együttműködést. Ez valóban szükséges, ezzel egyetértek, de volna egy kérdésem. Miért van az, hogy a jobb és szorosabb együttműködés a szolgálatok, a hírszerzési szolgálatok és a rendőrség között, de most beszéljünk csak a hírszerzési szolgálatokról. Tehát ez az együttműködés miért válik egyre fontosabbá? Azért, mert az egyes tagállamok, az egyes szolgálatok nem tudnak megfelelő választ adni a kihívásokra. Hogyan lehet definiálni a nemzetbiztonságot úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez csak a tagállamokra vonatkozó kérdés. Látjuk, hogy a kihívások globális méretűek. Minden esetre erre a két rövid kérdésre szeretnék választ kapni. Mr. Kirkhope, please. Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném támogatni azokat az megjegyzéseket, amelyeket Halmeyer asszony mondott el. Az együttműködéssel kapcsolatosan gondolok most az elnökségre, az elnökséggel való együttműködésre. Én a saját PNR jelentésemről tudok csak beszélni személyes tapasztalatból. Nagyon hálás vagyok az elnökségért a konstruktivitásuk miatt. Amikor először eljöttek hozzánk, mielőtt megkezdték az elnökséget, elmondták, hogy mik a céljaik, meg kell vallanom, hogy az ambíció listájuk is kétkedése adott okot, és nagyon sok mindent elvégeztek ebből, például a gyerekekre vonatkozó garanciák, vagy az adatvédelmi kérdések, és aztán az én PNR ügyem, ami számomra legfontosabb, az Europol és egyéb témák, ezek mind nagyon előremutatóak, ami az egyetlen téma, ami csalódást keltett legalábbis számomra, az áttelepítés és a Dublini rendszer reformja. Ezzel kapcsolatosan írtam egy új jelentést, és a bevezetőmben, illetve a bevezetőben is azt hallottam, hogy majd az áttelepítéssel kapcsolatosan lesznek újdonságok, sokkal inkább, mint az áthelyezéssel kapcsolatosan. Maguk a számok, amelyekről ma beszélünk, már ragasztóak sok a munkánk, meg kell próbálnunk segíteni. A tanács megközelítése megváltozott az elmúlt hat hónapban a Darwini rendszerrel, az áthelyezéssel, áttelepítéssel kapcsolatosan történt valami az elmúlt hat hónapban. Talán az elnökség remélhetőleg valamilyen megközelítés vagy hangulatváltást tudott elérni ez az a két terület, ahol még mindig aggájaim vannak a következő hat hónapra nézve. Minden esetre köszönöm a munkájukat. Köszönöm Sofi Intefeld, köszönöm szépen elnök úr. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik a luxemburgi elnökségnek gratuláltak munkájáért. Jó munkát végeztek, sok esetben eh, talán, ha nem voltak sikeresek, az amiatt volt, hogy a 27 másik tagállamot nem tudták felsorakoztatni céljaik mögé, ez mindig nehéz feladat. Nagyon örülök, hogy az adatvédelmi csomagot sikerült nyelbeütni, de volna néhány kérdésem a jogállamiság alapvető jogokra vonatkozó párbeszéd. Ezzel kapcsolatosan szerény, de pozitív kezdetnek lehetünk tanulni. Örülök, hogy a luxemburgi elnökség felkarolta ezt a kérdést Példát kell mutatnunk, Európának példát kell mutatnia, egy narratívát kell felkínálni a terroristákkal szemben. Ennek a legjobb módja, hogyha mi magunk megfelelünk a saját normáinknak. Erről egy kicsit többet is szeretnék hallani. Egy kicsit szkeptikus vagyok, mert ha megnézem, hogy a tagállamok kormányai hogy milyen döntéseket hoznak, gyakorlatilag ezek a legsúlyosabb védkeket követik el. Magyarország, Franciaország, ott is említhetném a terrorizmus ellenes küzdelem jegyében olyan dolgokat tesz, aminek semmi köze az antiterrorizmushoz. Romániában még mindig széles körül a korrupció. Dánia bejelentette a kormány Dániában, hogy megfosztják a menekülteket a tulajdonoktól, a vagyontárgyaiktól. Úgyhogy amikor a gyűlöletbeszédről beszélünk, én azt mondom, hogy nagyon sok kormány van, amelynek miniszterei gyűlöletbeszéddel élnek. A terrorizmus ellenes politika, a migrációs politika gyakran arra ad kifogást, hogy meg szegjék az alapvető jogokat. Amikor a terrorizmus elleni küzdelemről beszélünk, nagy tévedésben vagyunk ezen a kontinensen. Nem csak alapjogokat sértünk, hanem ezek az intézkedések nem is hatékonyak. Nézzük csak meg ezeket a történeteket, amelyeket hallunk arról, hogy most elnézés, de a belga hatóságok hogyan kezelték a helyzetet november 13-a óta. Hát ez egy elég nagy kupera, és most még finoman fejeztem ki magam. És a luxemburgi elnökség alatt nagyon sok ország új jogosultságokat adott a nemzet biztonsági szervezeteinek, amik egyébként nem is működnek együtt. Én ezt nyugtalanítónak tartom utolsó kérdésem, és a PNR-ről csak ennyit szeretnék mondani, általános észrevétel miért nem tudjuk jegyzőkönyvben rögzíteni a nemzeti kormányok álláspontját? Az Európai Bíróság döntése óta ehhez jogunk van, hogy tudjuk az egyes tagállamok álláspontját. A tanács pedig most rátért arra, hogy nem készíti a jegyzőkönyveket, Szerintem jogunk van ahhoz, hogy tudjuk ezeket az álláspontokat. Szeretném, hogyha a Luxemburg elnökség vége előtt egy beszámolót kaphatnánk a tagállamok álláspontjáról. Vergia asszony. Elnézést, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a három miniszternek azért, hogy ilyen gyorsan, de rendkívül érdekes módon összefoglalták az elmúlt fél évet. Én is távirati stílusban, elnézést ezért, szeretném elmondani a mondani valómat, hiszen hogyha már távirati stílusban kell ezt megfogalmazni, akkor nagyon koncentráltan fogalmazunk, és nem tudunk eléggé árnyaltan beszélni. Több kérdésem lenne a migrációs válság, vagy én inkább humanitárius, vagy menekült válsággal kapcsolatban. Így fogalmaznám ezt meg. Ami például a migráció gyökereivel kapcsolatos küzdelmet illeti, az aggájaink ugyanazok Eritreával kapcsolatban. Egy ö, óriási börtön az egész ország. Etiópia, ahol 75 ö, békés tüntetőt ö, gyilkoltak le az elmúlt napokban. Milyen feltételek mellett lehet ezen országokkal együttműködni? Kik az önök partnerei, és hogyan tudják garantálni azt, hogy ezen intézkedéseknek a helyszínen lesz hatásuk, ahogy azt ön is mondta. Nekem ez az alapvető aggályom, hogy ezen ö, lakosságcsoportoknak mi lesz a sorsuk. Elhangzott, hogy szélerőműveket akarnak, aztán naperőműveket Eritreában létrehozni. Hát én azért eléggé szkeptikus vagyok. Nem azért, hogy nem lenne hasznos a lakosság számára, hogyha áramot termelnének, hanem azért, mert nem tudom, hogy kinek a zsebébe kerül az ezzel kapcsolatos bevétel. Második kérdés. Ami a menedékkérőket illeti, egészen más az egyes tagállamokban a helyzet. Sok tagállamban ezen menedékkérők nincsenek olyan helyzetben, hogy méltó körülmények között élhessenek, és nem vállalhatnak munkát. Azt gondolom, hogyha mi az alapvető humánus értékeket akarjuk képviselni, akkor itt fellépése, külön fellépése lesz szükség. Beszéltünk azokról, akiknek sajnos nincsen joguk a nemzetközi védelemhez, azt gondolom, hogy ez eléggé ö, hát, ö, túlságosan rövid megfogalmazás. Én nem, nem tudom elviselni a megkülönböztetést a jó és a rossz menekültek között. Általában véve ö, vannak a menekültek, és azon kívül pedig a rossz migránsok? Nem. Az Európai Uniónak szüksége van a gazdasági migrációra, minden korábbinál nagyobb szüksége. Nézzük meg Németország példáját. De sajnos, és ez az utolsó kérdésem, elnök úr, sajnos, hogyha Németországot kivesszük a legálisan érkezők sorából, akkor drámaian csökken a belépők száma. Tehát valódi javaslatokat várunk azért, hogy a legális migrációt lehessen erősíteni. Végül pedig, ami a terrorizmus elleni küzdelmet és a különböző öm, amalgámokat illeti, Sophie beszélt Dániáról, hogy ott hogyan döntöttek, amikor a menekülteket megfosztjuk a saját tulajdonaiktól azért, hogy az ottani tartózkodásukat ezzel fizessék meg, hát ez egyszerűen abszurd. Ugyanez igaz Franciaországra is. Egy számot mondanék, a terrorizmus és a terrorizmus elleni küzdelem keretein belül 2500 házkutatás volt drámai körülmények között a muzulmánokat célozván. Ezen 2500 házkutatásból kettő, összesen két vizsgálat indult terrorizmus elleni küzdelem keretein belül, úgyhogy mindenképpen különböző ö, kereteket kellene, korlátokat megfogalmazni, hogy ilyen túlkapásokat elkerülhessünk. Kérem, érjen a végére. Nagyon sokan akarnak felszólalni, ne vegyük el egymás idejét. Megpróbálnánk betartani a két perces határidőt? Egyesek háromoldalú egyeztetés ennek tudom, hogy képesek rá, minden csak az akarat kérdése. Sargentini asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány hónappal ezelőtt emlékszem arra, hogy a luxemburgi kormány Görögországba látogatott, hogy úgymond, hogy azt az 30 embert összeszedje, akiket majd átvesznek. Avamapolusz lépcsőn fogadta a delegációt, és segítették őket egy jobb életbe átlépni. Azóta megnéztem a bizottság legfrissebb statisztikáit. A 30 után nem látok 31-et Luxemburgban, de más tagállamokban sem. Hol tart a relokáció? A luxemburgi elnökségtől szeretném ö, meghallani, hogy hogy lehet az, hogy nem működik az áthelyezés Olaszországból, Görögországból a tagállamokba. Talán kezdhetnénk is akkor Luxemburggal. Önöknek 90 helye lenne és a 30 után különböző problémák miatt még továbbit be sem fogadtak azóta sem. Második utolsó kérdésem pedig az, hogy önök azt mondják, hogy egy intenzív fél évet zárnak. A külügyi tanácsban gyakorlatilag ugyan az ment újra meg újra meg újra. Tudjuk, hogy a holland elnökség is nagy prioritásnak tekinti a kérdést, de szeretnénk látni, hogy egy érdemi vitában ö, a, bemutatják, hogy valami tényleg történik. A külügyi bizottságban már az európai dimenziót senki nem is keresi. De a, mi van a relokációval, az áthelyezésekkel? Ez nagyszerű tervezet volt, de azt már senki nem fejti ki, hogy a saját hazájában ez hogy működik. Tusk úr is mindig elmondja, hogy senki sem kritizálja a rendszer, csak éppen senki sem hajtja végre. És itt európai értékek vesznek el. A luxemburgi elnökség embereknek valóban általában európai megoldásai szoktak lenni, minden szem önökre szegeződik. Hol van ez az európai megoldás? Asselborn úrnak el kell hamarosan menni. Még egy koordinátort meghallgatunk, utána ő kap szót, aztán majd a többi ő miniszter, mert a szambolónak, tehát el kell menni. Köszönöm, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Rövid leszek. Ha három minisztert hallgatom, az a benyomás az embernek, hogy nagyon sokat elértek. Ezzel egyet is értek, Egyébként új rekordot értek el, a Luxemburg elnökség alatt volt a legtöbb súcs találkozó történelmileg, de van, aki azt mondja, hogy semmit nem értek el. Nos, akkor hol is van az igazság? Az Európai Unió gyakran arról szól, hogy sok mindent leírnak a papírra, és aztán ugyanúgy nem tesznek semmit, mint korábban, Továbbra is szabadon flangálnak a terroristák, és ezeket a megmaradó problémákat végül is a lakosság nyakába varják, mert az EU nem tesz érdemben semmit. A elméletet gyártanak, nyilatkozatokat, és közben egyre kevesebb az EU, és nem több. Engel úr, Gomes asszony, Fajon Kony, Dupré, Stevens, Sovski, Szibival Cartman kapnak majd hamarosan szót. Lauriston, so I'm going to take all those colleagues. És amíg említettek, de most Assemblónak úrnak, mivel el kell mennie, megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Nos, az parlamenti képviselők egyik utolsó tanácsa. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha globálisabban tehet, válaszolhatnék a feltett kérdésekre, és nem fogok a részletekre, részletekbe bocsátozni. Ami a külső határokat illeti Holmájár képviselő. Tényleg meggyőződésem, hogy ha nincsenek nagyon gyorsan eszközeink arra, hogy a külső határokat ellenőrizhessük, akkor Schengen szétesik. Ezt senki sem akarja. Nincs a világon olyan ország, amely nem ellenőrizni a külső határait. És amikor az ellenőrzésről beszélek, ez csak annyit jelent, hogy tudni, tudnunk kell, hogy ki kopog be az ajtónkon, ki akar bejönni, és kinek van ö, szüksége nemzetközi védelemre. Ezt tudnunk kell. Ezért ö, a külső határok rendkívül ö, érzékenyek, például Török-Görögország között, de, és itt nem vagyok egészen negatív, az fél év és az intenzív görög látogatások után, és a biüt ülések után, amelyek nagyon sokáig tartottak, azzal kapcsolatban, hogy Görögország, a görög kormány már, már, már elfogadja az ENSZI támogatást és az Európai Uniós támogatást. Nagyon közel áll ehhez ezért azt gondolom, hogy a külső határokkal kapcsolatban komolyan sikerült előrelépni. Ha a korábbi javaslatok egyelőre ezek eléggé ö, ö, bizonytalanok, amelyeket december 15-én nyújtott be a bizottság, hogyha sikerül ezeket pontosítani és végrehajtani, akkor az EU-ban van egy nagy ország, amely a parti őrség és határőrség tekintetében tett javaslatot a szárazföldi és a tengeri határok védelmére, tehát a külső határok ellenőrzése az nem csak tagállami hatáskör, nem csak azon tagállamokra tartozik, amelyek az EU külső részein, vagy a Schengeni térség külső részein találhatóak, ez egy olyan kérdés, amelyet az egész Európai Uniónak kell felvállalnia. És ez a legfontosabb. Azt gondolom, hogy gyorsan, nagyon gyorsan kell lépnünk, mégpedig nagyon gyorsan kell a megfelelő döntéseket meghoznunk. Ami a számokat illeti, mi a mi információink alapján idén másfél millió személy lépett át az európai határokon. Másfél millió. Másfél millió, és ebből 70 ezeren kérték a nemzetközi védelmet. Azt hiszem a kérdés feltevője már elhagyta a termet. De, tehát a mi adataink ezek. Általában, ami az áttelepítést és a letelepítést illeti, az első Európai Uniós eszmecsere óta az áttelepítése kapcsolatos megoldás sokkal egyszerűbb volt, mint a letelepítése kapcsolatos. Mindenki tudja, hogy mi a különbség. Az áttelepítés az azokra vonatkozik, akik már az EU-ban vannak, a letelepítés pedig azokra vonatkozik, akiket az EU-n kívülről, Törökországból, Libanonból vagy Jordániából hozunk ide. Ez valóban feltűnő, és egy ország mondta azt, hogy nem, nem lesz áttelepítés, mi a letelepítéssel fogunk foglalkozni. Most általában véve azt gondolom, hogy az áttelepítés az első három-négy hónapban nem fog működni. És ez nem Görögország hibája, ez nem Olaszország hibája. Maga a rendszer még nem kész arra, hogy működjön. Görögország komoly erőfeszítéseket tesz az öt szigeten, és azt gondolom, hogy a, egy hónap múlva a Törökország melletti görög szigeteken a hotspotok működni fognak. Görögországban a probléma továbbra is az, hogy azok, akik a szigetekről Pireuszba érkeznek hajókon, utána észak felé szétszóródnak, szétszélednek. Görögország azt mondta, hogy készen áll arra, hogy sokkal fontosabb befogadó központokat alakítson ki Görögország kontinentális részén. Az ideális megoldás az lenne, hogy ezen pontban kiindulván a migránsokkal kellene beszélni, és magát az áttelepítést az EASO-val, a Frontex-el, az unhcr re közösen szervezzük meg. Ez volt a terv. Azt gondolom, hogy ami az áttelepítési mechanizmust illeti, ezt nem szabad felszámolni, hiszen ez a jövőben hasznos lehet. Sőt, azt gondolom, hogy egy adott esetben az Európai Unió, hiszen nem egy-két-három évig fog tartani ez a válság, lehet, hogy tíz évig is eltart, ezért állandó rendszerre van szükség a migránsok áttelepítésével kapcsolatban. Tehát az én személyes javaslatom az legutóbbi biut után az volt, hogy egyelőre, hogyha tudjuk azt, hogy az áttelepítés nem működik, akkor nem mondhatjuk-e azt, hogy rendben, rengeteg szíriainak van szüksége nemzetközi védelemre Törökországban, akkor esetleg mondhatjuk azt Törökországban, hogy 50 ezer embert el tudunk fogadni, és ezt akkor levonjuk a letelepítés kereteiben, és akkor ezt levonjuk az áttelepítésből. Azt gondolom, hogy ez olyan gesztus Európa részéről, amelyel azt mondjuk, hogy a menekülteket be akarjuk fogadni, és nem csak pénzügyi eszközökről vagy vízumról beszélünk, hanem valóban készen állunk arra, hogy egyfajta terhet viseljünk. Ez volt az elképzelés. Nem tudom, hogy a következő hetekben mi fog történni, de szerintem ez nem irreális elképzelés. Voltak még egyéb kérdések az áttelepítéssel kapcsolatban. Én elmondtam a személyes véleményemet. Azt gondolom, hogy a rendszert nem szabad felszámolni, ez én szerintem a jövőben még hasznos lesz, de egyelőre ez nem az a mechanizmus, amelyre most van szükségünk a terhek megosztásában. Az áttelepítésben legyünk intelligensek, talán így a munkánk megosztását könnyebben lehet elvégezni. Jogállamiság. Képviselőasszony ön Franciaországról, Romániáról beszélt, Dániáról. Nem tudom, hogy van-e olyan Európai Uniós tagállam, amely teljes mértékben tiszteletben tartja mindazt, amit mi jogállamiság alatt értünk. Én magam nem mondhatom, hogy Franciaország egy olyan ország, amelyben tudjuk, hogy mi történt november 13-án, hogy amit tesznek, az, az hibás lenne. Különösen a tanácson önök képviselőként valóban önöknek joguk van arra, hogy elmondják a véleményüket, de azt gondolom, hogy most az a fontos, hogyha a tanácsnál a jogállamiságról vitát folytatunk, akkor azt biztosítani, hogy a kopenhágai kritériumokat mindenki betartja. A kopenhágai kritériumok azt írják elő, hogy a jogállamiság az Európai Unió alapértékei, amelyek a különbséget jelentik az EU és más regionális szervezetek között, tehát ezen értékeket kell tiszteletben tartani. Egy olyan országban, ahol hirtelen kormányváltás van, ahol az igazságszolgáltatás, pontosabban az igazságszolgáltatás nem teljesen független és szabad, nos, itt lépni kell. A médiában, külön egyes országokban láthattuk, hogy van lehetőség a fellépésre. Pontosabban a, a, egyes tagállamokban a médiák nem teljesen szabadok. Úgyhogy mindenképpen nekünk lehetőségünk van arra, hogy ezt alaposan elemezzük, és kritizáljuk, és ha kell, akkor olvassuk el az alapszerződéseket, és nézzük meg, hogy hogyan lehet politikailag reagálni. Ez fontos. Még mielőtt a szerződésbeli eszközökhöz nyúlnánk, egyértelműben kell fogalmaznunk itt a parlamentben, nálunk a tanácsnál, vagy a bizottságnál is. Mert mi azt látjuk, hogy a fejlemények olyan irányt vesznek, amelyek nem méltóak az Európai Unióhoz és értékeihez. Úgyhogy itt lépnünk kell. A novemberi vitán egyfajta tudományos vitát folytattunk egy nagyon szép teremben. Én azt gondolom, hogy a következő alkalommal, a holland elnökség alatt sokkal egyértelműbbnek kell lennünk, direktebben kell fogalmaznunk, és hogyha újjal mutogatunk bármely tagállamban egy jelenségre, amely ellentétes az európai értékeivel, akkor azt meg kell tennünk. És azt gondolom, hogy ami az elmúlt napokbeli reakciókat illeti, hogyha itt egy tagállam belügyeibe való beavatkozásként értékelik ezt, akkor valóban fel kell tenni a kérdést, hogy tényleg még ö, esetleg egy ö, szovjet rendszerben találjuk-e magunkat. Végül pedig bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, ami a migráció gyökereit illeti. Természetesen igaza van, Eritrea, Etiópia, nagyon nehéz ezen országokba embereket küldeni. Nem hiszem, hogy szisztematikusan ez történne mindig. Tudom, hogy Eritreában az Európai Unió nem küld oda embereket, de nem küld oda vissza embereket. De azt tudom, hogy most a legfontosabb az, hogy megoldást találjunk ezen migrációs áramlat és ezen nyomor gyökereire. Talán, talán Líbiában van okunk a reményre. Kobler úr, német kolléga, német diplomata, aki Bernardino Leon szerepét vette át, Tripoliban valamennyire előrelépett, még pedig jó irányba. Nem tudom, hogy ez elég lesz-e, de ez az egyedüli esélyünk arra, hogy az Európai Unió szerepet vállaljon abban, hogy megállapodás szülessen a líbiai hatóságok között. Rendkívül pozitív lépés lenne, a mi együttműködésünk tekintetében is, és ami azt illeti, hogy racionálisan kellene ezen országokból, az ezen országokból érkező migránsokkal és menekültekkel benni, bánni. New Yorkban is azért egy reménysugár felderült. Az Európai Unió azt gondolom, hogy ezt megteszi, a tagállamok szintjén is az Európai Unióban támogatni kell mindent, amivel elérhetjük azt, hogy a szíriai vérontásnak véget vessünk. Nem lehet diplomatikusan tárgyalni az iszlám állammal, a barbárokkal. De azt gondolom, hogy az üzenetet mindenki megértette, legalábbis ezt remélem. Ezen új együttműködés az amerikaiak és az oroszok között. Ha láthatjuk a Kerit és Lavrovot, azt gondolom, hogy itt azért van okunk a reménykedésre. És hogyha Szíriában sikerül ezt elérni, akkor Irakban is lesz megoldás. Mégpedig Irakban is meg lehet találni a stabilitást. Egy másik kulcskérdés Törökország. Önök az Európai Parlamentben dolgoznak, mi a tanácsnál? Nem tudjuk elfogadni azt, ami Törökországban bizonyos szempontból történik. Különösen ami a kurdokkal a béketárgyalások megszüntetését illeti, és a fegyveres megoldásokat illeti. Nos, Törökország majdnem két és fél millió menekültet fogadott be Irakból és Szíriából. Tudom, hogy ez komoly vita volt, de én azt gondolom, hogy a három milliárdos támogatást Törökországnak, ezzel nem a török államot vagy a török kormányt támogattuk, hanem azt próbáljuk elérni, hogy a szíriai családok és gyerekek kapjanak segítséget, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, hogy orvosi ellátásban részesülhessenek, azért, hogy ezen családokban az apák és az anyák perspektívát találjanak és munkát találhassanak Törökországban. Ez mind rendkívül fontos hogy a gyökerek ellen fellépjünk. Az Európai Unió, Federica Mogherini komolyan fellép, és sok tagállam is, és azt gondolom, hogy ezt a küzdelmet kell folytatnunk azért, hogy ezen nyomor gyökerei ellen felléphessünk. Ennyit akartam elmondani, hiszen nem akarom monopolizálni a hozzászólási időt, és azt gondolom, hogy most pedig el kell mennem, el kell utaznom Ciprusra, hogy a sziget mindkét oldalát, a hivatalos és a nem hivatalos oldalát is, az északi oldalát is meglátogathassam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy a napi rendet kénytelen vagyok itt adhok megváltoztatni. Köszönöm szépen a Szem úr, és köszönöm sem. Most fogom elmagyarázni, hogy hogy is van ez? Igen, köszönöm. A kollégáktól kérek elnézést, ha lettek volna konkrét kérdéseik miniszter úrhoz, akkor Etián és Félix ezeket jegyzik, és nem maradnak megválaszolatlanul. Most akkor azonban ő, kettőjükre koncentráljunk. Köszönöm szépen, Claude. mivel egy kicsit leszöbörgésül beszéltem, de most már akkor áttérek angolra. Létezik még azért a leszöbörgés nyelv, még hogyha nem is hivatalos. Jan, nagyon örülök, hogy elmész Ciprusra. Én erőltettem ezt már sokszor, de a törökök most kaptak 3 milliárdot, és ugye benne volt, vagy benne kéne, hogy legyen a feltételekben, hogy Ciprust rendezzék most már. Ö, megkapják a pénzt, mi nem kapunk több menekültet, de ne csak erről beszéljünk. Itt egy jogállamisági kérdés is felmerül. Én nem vagyok török ellenes. Tehát nem vagyok alapvetően török ellenes, de azért e, ezt nem lehet ebb mögött szemet hunni, hogy a miniszterelnök már meg sem jelenik, és elküld maga helyett valakit, új fejezeteket nyitunk meg, kapjátok a három milliárdot. Ez hihetetlen lett volna kicsit korábban. Én tudom én, hogy mi ennek az oka, de most megint lövik a saját népüket. Tehát ez enyhén szólva különös, hogy ebbe belement az Európai Unió, és remélem, hogy ez nem folytatódik ez a fajta meghunyászkodás. És a jogállamiságról még néhány szót. Attól tartok, hogy bocs, Ilyennek el kell menni és válaszolna gyorsan. Igen, megyek Ciprusra, ez az üzeneted, megpróbálom konstruktívan folytatni a tárgyalásokat, és ott van a fejemben a te üzeneted, de talán nem is van már olyan messze a megoldás, tehát ehhez egy némi együttműködési készség kell. Én nem léphetek föl most agresszíven. Én nem vagyok most parlamenti képviselő, sőt, más funkcióban vagyok, tudom, mit gondolsz, én is gondolom azt is, de nekem itt eh, azt a mandátumot kell betöltenem, amit Ciprussal kapcsolatban kaptam, és hát ha ez is eredményre vezet. Én a török köztársaságnak üzennék, nem a ciprusi törököknek, na mindegy. Ami a jogállamiságról itt egy strukturális váltás történt csupa rossz indokkal. Ugye hol vannak Franciaországban és máshol is olyan jelenségeket látunk, amelyek engem megijesztenek. Te arról beszéltél, hogy Lengyelországban például szovjet reakciókat láthattunk. Hát én azt gondolom, hogy még rosszabb reakciókról beszélhetünk, hogyha e, esetleg e, e, előre meghatározatlan időpontra elfogadunk olyan idézkedéseket, amelyek alapján adat esetben letartózhatottunk valakit bizonytalan határidőre, és utána szabadon kell őket engedni. Azt gondolom, hogy ez túlságosan sokáig tart, és a terrorizmus elleni küzdelemben mindenképpen komolyan oda kell figyelni ezen kérdésekre, máskülönben a lakosságot destabilizálni fogjuk. Éppen ellenkezőleg az, amit, amit szeretnénk elérni. Köszönöm, Anna Gomes kapszót. go. <laughs> Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon fontos, hogy elutazzon Ciprusra, miniszter úr, és valóban az üzenetnek el kell érnie Törökországot is ezzel az úttal kapcsolatosan. Az első kérdésem önhöz szól, de a többi tag is válaszolhat a luxemburgi küldöttségből. Nagyon köszönöm azt a sok munkát, amit elvégeztek az el, elmúlt hat hónapban. A kérdésem, a következő gazdasági szankciókról szó esik olyan országok esetében, akik megszegik a szolidaritási kötelezettséget az áttelepítéssel kapcsolatosan? A menekültek áthelyezéséről beszélek. Nem feledkezem meg arról, amit például Magyarországon kapcsolatosan kértünk, de pontosan azért, mert vannak más országok is, ön is említette Lengyelországot, Economic sanctions being contemplated? Gondolnak-e gazdasági szankciókra? Úgy gondolom, hogy az olyan országok, mint hazám, Portugália, amelyek eh, hajlandóak több menekültet befogadni, támogatást érdemelnek, akik pedig nem, azokat eh, valamilyen módon szankcionálni kellene, mert megsértik a szolidaritás kötelezettségét. Aztán van egy kérdésem arról is, hogy a miniszter úr beszélt arról, hogy fel kell tárni a legális migráció lehetőségeit. A tanács mit tett ezzel kapcsolatosan? Hogy biztonságos és jogszerű utak is megnyíljanak a bevándorlók előtt. Talán ez volna a legintelligensebb megoldás a határok biztonságának biztosítására. Ezt nem lehet csak szabályozással megoldani és egyetértünk azzal is, hogy Eritreába, Etiópiába nem küldhetünk vissza embereket. Aztán van egy másik kérdésem is, azzal kapcsolatosan, hogy az információcsere a tagállamok között, a tagállamok rendészeti ügynökségei között, ez miért nem kötelező, és legalább a tanács miért nem mérte fel annak lehetőségét, hogy az Europol adatbázis összefüggésében ellenőrizzék, hogy nemzeti szinten megosztják-e az adatokat a tagállamok ezzel az adatbázissal. Sok országban szerintem ezt nem teszik meg, a magam országára is gondolok. Hogyha ennyire akarjuk védeni a határokat, akkor a magán repülőgépeknek miért adunk kiskaput a prn hez képest? A legtöbb fegyverkereskedő üzletembernek adja ki magát. Köszönöm, Bonni úr, köszönöm, elnök úr, lengyelül fogok beszélni. Nos, szeretném megköszönni a luxemburgi elnökség erőfeszítéseit, és azt kell mondjam, nagyszerű munkát végeztek az elmúlt hat hónapban. Alapvetően fontos rendeleteket fogadtak el, Három dolgot szeretnék kiemelni, elnök úr, először is. Ami a határvédelmet illeti és a szolidaritást, a menekültekkel szemben. Nagyon jó elképzelés volna mindannyiunk számára, hogyha valamit tennénk a menekültekkel szembeni ellenérzéssel kapcsolatosan, illetve e, illetve, hogy eloszlatnánk néhány mítoszt másodszor. Europejskich prowadzenie dalszych ami a klímavédelmi erőfeszítéseket illeti az Európai Unió megközelítést, ezzel kapcsolatosan biztosítani kell, hogy a gyűlöletbeszéd problémájára is megoldást tanulunk, nem találunk. Nem csak a terrorizmusról beszélek, vagy az internetről, hanem az új nacionalizmusról is, amely egyre nagyobb teret nyer. A gyűlöletbeszéd arra is használatos, hogy létrehozzák ezt a nagyon veszélyes jelenséget, amelyel most szembenézünk. Azután a pszichoaktív anyagok. Ezzel kapcsolatosan eh, készülőben van egy jelentésem. Ezt nagyon fontosnak tartom, egyetértek az algájaikkal Lengyelország helyzete tekintetében. Nem csak mint politikus, hanem lengyel állampolgárként is aggasztónak tartom a helyzetet. Köszönöm szépen, eh, Döpré úr. Uh, merci, président. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálnék a Luxemburg elnökségnek. Egyrészt a szakbizottsági hatáskörökben és a költségvetési kérdésekben is, hiszen a költségvetési szakbizottságnak is tagja vagyok, komoly eh, lépéseket sikerült elérniük. Ez, szeretném ezt kiemelni. Szeretném Sophie barátomnak mondani, mert azt gondolom, hogy Luxemburggal kapcsolatban túlzottan fogalmazott, pontosabban az én országommal kapcsolatban túlzottan fogalmazott, és hogyha egy olyan országban, ahol nem lőttek le állatok módjára 130 embert, azon országokban mások az érzelmek, mint olyan országban, ahol ez megtörtént. Dániában szeretném elmondani, hogy most azt tervezik, Sophie is mondta ezt, és mindenben azért nincsen nézeteltérés közöttünk, el akarják venni a, az emberek ékszereit és személyes tárgyaikat, hogy ezzel finanszírozzák az ellátásukat. Na hát közösségi jogok szempontjából ilyen badar és szörnyű dolgokat el lehet képzelni? Nos, nézzük meg hogy a menekültek befogadását illeti persze sok pénzbe kerül egyrészt a hotspotok területén, másrészt azért, mert akik a területünkre bejönnek, az ő integrációjukat is finanszírozni kell. Mit gondolnak arról az ötletről, hogy egyfajta kohéziós központot kell létrehozni azért, hogy így az egyes tagállamokba befogadott személyeket lehessen ellátni. És a következő többéves költségvetési tervben az ezzel kapcsolatos elosztási kritériumokat kellene megfogalmazni. Harmadik kérdés, ami a határok ellenőrzését illeti, szisztematikusan kell az EU-s polgárokat is ellenőrizni a határokon. Közben a Schengen információs rendszerre nincsenek eszközeink. Összesen 14 ország nyújt be adatokat a SZIS-be, és ez nem is kötelező. És nem definiáltuk, hogy ki a külföldi harcos, hogy mi egy terrorista merénylet. Hát hogy lehet azt elmagyarázni, hogy ezzel kapcsolatban nem sikerül a tanácsban megállapodni? Ennyi, elnök úr. Sok kérdés, de két percen belül maradtam. Thank you, Gerard. Mrs. Köszönöm. Senici, kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni a luxemburgi elnökség minisztereinek a kiváló munkát, amelyet az utóbbi hat hónapban elvégeztek. Különösen Lász úrnak, az igazságügyi miniszternek köszönöm azt, amit tett. Sokat tett az eljárási garanciák ügyében, azon gyerekek ügyében, akiket bűnügyekkel vádolnak. Erről a médiában nem sok szó volt, pedig ez egy nagyon komplex és kényes kérdés. Az utóbbi két hónapban a parlament és a tanács keményen dolgoztak azon, hogy kompromisszumra jussanak, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Első olvasatban történt megalapodás. Eddig nem volt semmilyen irányelv, ami erre a területre vonatkozott volna, és most mégis sikerült elkezdeni valamit. A kiszolgáltatott gyerekek ügyében tenni valamit tehát. Köszönöm tehát még egyszer őszintén, amit tett, és a nagyon kemény fellépést a tanácsban az ügy érdekében. Önnélkül ez nem lett volna lehetséges. Hogy ne ismételjem azt, ami már elhangzott, és a kollégáktól se vegyem el az időt, a következő kérdést szeretném föltenni a minisztereknek. A migrációs kérdés sok helyütt ott lebegett a kérdések és a beszédek mögött. És az konkrétan, hogy hogyan lehet az kereskedőkkel szemben, vagy csempészekkel szemben hatékonyabban fellépni. Nagyon sok egyéb vonatkozó határsértő bűncselekmény is kapcsolódik az embercsempészethez ezen a területen is azt mondanák, hogy sikeresek voltak, és milyen ö, terveik vannak, vagy mit adnak tovább a következő elnökségnek, hogy az EU sikeresebb legyen az embercsempészet elleni fellépésben is. Köszönöm. Grízbek asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Részemről magam is meg szeretném köszönni a Luxemburg elnökség munkáját ezen fontos dosszié kapcsán. A Libe Bizottság munkáján belül elsősorban engem a zártatlanság vélelme foglalkoztat, és a miniszterek csoportjában ugye önök egyfajta zenekarként működnek, És igen, látom én ezt a fajta együttműködést, tehát ne pas confondre. Euh, et je dis ça. Valérie katrin Nos, a reformok kapcsán nagyon komolyan dolgozott ez az elnökség. Három konkrét felvetésem lenne gyorsan és kérdésem, hiszen mások is akarnak kérdezni. Egy kicsit ugyanabban az irányban kérdeznék, mint Katarina. Van itt egy jogalkotási csomag, amelynek részét képezi az ártatlanság védelme, a, a gyermekek védelme. Úgy tűnik, hogy kialakítottunk most egy irányt, ennek kapcsán fontos lenne, hogy a tanács most mozduljon a harmadik ö, irányban is, ami ugye nem a csomag része, de mégis ugye az igazságügyi segítségnyújtás is ide tartozik ehhez a kérdéshez, hogy működőképes legyen az, amit eldöntöttünk. Egyes tagállamok ugyanis harmóniában hatékonyan működnek együtt, mások kevésbé. Második gyors kérdésfelvetés. Tudom, hogy nyitott kaput döngetek, de mégis csak úgy gondolom, hogy sok kollégával együtt el kell, hogy mondani, mondjam, hogy az európai ügyészség kapcsán nagy hullámokat vetett az ügy, és szerintem itt lenne az ideje, hogy végre megalkossuk. A harmadik pedig egy kérdés inkább, vagy megjegyzés is egyben, hogy a terrorizmus elleni harcban a gyűlöletbeszéd, az internetes gyűlöletbeszéd témájában jobb lenne, hogyha hatékonyabban lépnénk föl, egységesebb elvá- eljárást várnék a tagállamok 28 tagállamtól, a felügyelet és a segítségnyújtás területén Európa egy kicsit gyenge talán ezen kihívással szemben. A, a jogtalan, illetve tiltott tartalmak publikálása kapcsán hiányzik még mindig az az erőteljes európai definíció és fellépés, amely nélkül soha nem lesz gyakorlati eredmény abból, amit elméletileg eldöntöttünk. Thank you. Next is Thomas. Thomas Jutovský kapsult. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem si ten elnök úr a Én beszoktam tartani a felszólalási időt, úgyhogy meg lesz a két perc. Gratulálok én is az elnökségnek. És önnek személy szerint kiváló munkát végzett, szeretnék eh, gratulálni. Mert az olasz elnökség után ön példáját adta annak, hogy milyen meg kell lenni egy elnöknek, egy elnökségnek, és hogy kell betartani az ígéreteket. A lényegről. A hotspotokkal egyetértek. A görögök eh, nagyon sokat eh, tettek az ügyben. Voltam most a Macedón görög határon, és még mindig vannak buszok, amelyek Aténból Macedóniába mennek 50 euróért, és ezt nyilvánosan teszik. Ezek gazdasági menekültek, akiket szállítanak, nem gazdasági migránsok, nem menekültek, és hogy lehet az, hogy legálisan gyakorlatilag csempészik ezeket az embereket, hivatalosan megszervezett módon, Sőt, ebből kiválóan megélnek sokan. Szegény emberektől elveszik azt a pénzt, ami még náluk van, csak ebből a célból. Ez botrány. Második kérdésem. Ön említette az Europolt. Europolt. Jól fejtette ki, amit elmondott, de van itt egy konkrét kérdés. Múlt héten Strasbourgban az Europol azt az információt adta nekünk, hogy az embercsempészethez ugyanazokat az eszközöket használják, mint amit a fegyvercsempészethez szokták. És sok tagállamban nem is létezik a, ezen eszközök elleni fellépés, illetve nem kobozzák el az eszközöket. Ami pedig az adatbázisokat illeti. A külföldi harcosokról szólván az Europol adatbázisában 1700 olyan személy szerepel, akinek az adatait senkivel nem osztják meg, maga az Europol sem. Akik Szíriában jártak, tudják róluk, hogy ott képződtek, és hogy várják a tagállamoktól a jobb adatcserét, ha maga az Europol sem osztja meg ezeket az adatokat? Uh, next is Sylvia von Kaufmann, please. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid kérdésem lenne a köszönet nyilvánítás után. Én is nyilván köszönöm a kiváló munkát önnek, önöknek, és jó pihenést kívánok most a nehéz fél év után. Brass miniszter úrtól az Európai Ügyészségről szeretnék kérdezni. Említette, hogy jelentős előrelépés történt, és állítólag hamarosan lezárul ez a dosszié. Hát nézzük, majd meglátjuk. De akárhogy is legyen, talán önök tudják, hogy a parlamentnek itt szavazati joga van, és talán érdemes lenne, szép lenne a parlamentet tájékoztatni ezekről a hatalmas eredményekről, ha vannak ilyenek, mert nekünk erről szavazni kell majd, úgyhogy jó lenne, hogyha tudhatnánk, hogy mi zajlik, és ilyen értelemben kérem bizottságunk elnökét is, hogyha vannak ilyen előlépések, akkor a holland elnökség működésnek legelején már januárban tájékoztassanak minket arról, hogy hol tart ez az ügy, hogy mi is tudjunk érdemben erről gondolkodni, és majd dönteni. Tehát fontos azért tudnunk nekünk is, hogy mi zajlik. Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok! Thank you, Sylvie Köszönöm, Szilvi. Szeretném megemlíteni, hogy megemlítettük a, az új elnökség ügyét a nagykövettel, Szilvia is említette ezt, illetve január 11-én a szakbizottságban találkozunk a, a, követke, a soron következő elnökséggel, és velük is eszmecserét tartunk. Köszönöm. Ala Ahu kolléga következő. Thank you, Chairman. Filmos, merci. Köszönöm. Volna egy észrevételem és egy kérdésem az új lőfegyver irányelvvel kapcsolatosan. Schneider úr említette ezt. Egyetértek önnel és a bizottsággal, hogy nagyon hasznos közös normákat kialakítani az aktiválásra, a jelzésekre, illetve hogy közösen definiáljuk a legfontosabb alkatrészeket, információcserét kell javítani, stb de a javaslat tartalmaz megkérdőjelezhető elemeket is, különösen az a javaslat, hogy tiltsák be és kobozzák el a félautomata jogosan tartott fegyvereket, amelyek hasonlítanak az automata fegyverekhez. Ez hogyan növelheti a biztonságot? Ezek a fegyverek nem voltak használatosak a terrortámadásokban, és általában nem is használják őket, csak nagyon ritkán bűncselekményben. Nem valószínű, hogy ez a javaslat bármilyen hatással lenne a szervezetbűnözésre vagy a terrorizmusra, és nagyon nehéz a gyakorlatban valamit büntetni, betiltani, ami hasonlít valami már másra, hiszen ez e, ízlés kérdése, illetve szakértelem kérdése, hogy megállapítsuk, hogy hasonlít-e egy automata fegyverre, egy félautomata fegyver. A parlamentben és más európai intézményekben általános az a vélekedés, hogy ez a jogszabályoknak arányosnak kell lenniük, és az állampolgárok jogait nem kell a szükségesnél nagyobb mértékben korlátozni. Minden korlátozásnak e, fontos feltétele, hogy hozzáadott értéket hozzon bizonyíthatóan. Úgy gondolja, hogy ez az intézkedés, amit javasolnak, megalapozott, arányos, és növelni fogja az EU intézmények szavahihetőségét, vagy ez csak arra példa, hogy csináljunk valamit, mert valamit tenni kell. Köszönöm. Thank you. Next. Köszönöm szépen. A következő Stevens asszony. Ja, dankjewel voorzitter en collega's. Ik zal... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, egy észrevételem volna, de még mielőtt elmondanám, szeretnék köszönetet mondani a luxemburgi elnökségnek ezért a kiváló munkáért, amit az elmúlt hónapokban végzett, az eredményekért. Nagyon sok eredménye van. Ma délelőtt olvastam egy nagyon érdekes cikket egy interjút. Drag 1951 stá. Hollandia alsóházából valakivel interjút készítettek, és és a különböző befogadási szabályokról beszélt, illetve a menedékjogi rendszerekről világszerte. Az ő javaslata a következő volt. A 67-es jegyzőkönyvvel kapcsolatosan tett egy javaslatot. Ezt a jegyzőkönyvet törölni kéne, és az 51-es megállapodáshoz vissza kellene térni. Talán meg kellene vizsgálni ön szerint ezt a javaslatot? Érdekesnek tűnik. Thank you very much. Um... Biola asszony, köszönöm szépen. Megpróbálok röviden szólni, sok mindent elmondtak már. Igazából nincsen okunk arra, hogy ünnepeljük magunkat. Nem csak a luxemburgi elnökségről beszélek, hanem az EU egészéről, az intézményekről. Az elmúlt hat hónapban bebizonyosodott, hogy az EU intézmények nem teljesítik, amit tőlük várunk, és nem úgy reagálnak a helyzetekre. A jogok sérülnek alapvető jogok, illetve a jogállamiság helyzete is romlik. Való igaz ugyanakkor, hogy ami a menekültek kérdését illeti, itt még egyre inkább, egyre rosszabb a helyzet. Itt van nálam az Amnesty International beszámolója, vagy az ENSZ menekültügyi fő, fő biztosságának a beszámolója is azt mutatja, hogy egyre rosszabb a helyzet a balkáni térségben, Görögország, Macedónia, Szerbia, Horvátország eh, útvonalat vizsgáltuk meg. Nem voltak ott embercsempészek, ez fél hónapja volt ez a helyzet, de voltak visszaélések, eh, nemzetiség szerint szűrték a menekülteket a Macedón és más balkáni országok határain. Vagyis de facto most megint ott vannak az embercsempészek, eh, Görögországban rekednek eh, a menekültek eh, az ilyen kerítések miatt. Szerintem ez sérti a nemzetközi jogot. Beszélni kell az új határvédelmi rendszerről, de először a védelemről, a menekültek befogadásáról és védelméről kell beszélnünk. Remélem, hogy ezek a kérdések is ezeket is napirendre kell venni. Hogyan áll a tárgyalás az áthelyezési rezsimről, és mi a helyzet a visszaküldött menekültekkel? Gyurek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is röviden vissza szeretnék térni azokra a pontokra, amelyeket a luxemburgi elnökség az előző elnökségtől, a lett elnökségtől örökölt. Mert akkor született az a döntés, hogy fel kell lépni az embercsempészettel szemben illetve ennek a jelenségnek a gyökereivel szemben. Aztán volt egy brit kezdeményezés, ami kapcsolódott egy ENSZ határozathoz, hogy a Líbia-Olaszország közötti vizekre vonatkozóan találjunk valamilyen megoldást. Nagyon kevés eredményt tudunk felmutatni e tekintetben, különösen, hogyha megnézzük Líbiát, akkor nagyon kevés dolog történt, hogy megálljon ez a folyamat. Most nem akarok visszatérni erre a témára és kritikát megfogalmazni, hiszen tudjuk, hogy Luxemburg feladata volt a tagállami munka koordinálása, de talán visszatérhetnénk arra, hogy milyen akadályok álltak ennek a munkának az útjában már ami a határozat végrehajtását illeti. És még egy megjegyzés, Mihály Boni kollégámnak köszönetet szeretnék mondani, ő akkor kormányon volt, én ellenzékben, most ő bírálja a, az én általam támogatott kormányt, és ő is valamire hivatkozott, ami nem pontosan mutatja be azt a helyzetet, ami Lengyelországban előállt. Én szeretném kérni, hogy az ilyen kirohanásoktól tartózkodjon a jövőben. Schulz úr a közelmúltban találkozott Sidla miniszterelnökkel, és remélem, hogy Schulz elnök tájékoztatást kapott arról, hogy mennyire eltorzították a tényeket, amikor őt tájékoztatták, és hogy nem pontosan tükrözték a szavait. Köszönöm szépen, Claude. Én is köszönettel szeretném kezdeni. Az adatvédelmi irányelven dolgozunk, és nagyon pozitív tapasztalat volt ez, azzal kapcsolatosan, hogy az állandó vita, harc helyett az intézmények között lehetőség van arra is, hogy konstruktív együttműködés folyjon a tanács, a bizottság és a parlament között, pontos ütemezéssel, ahogy a Luxemburg dolgozott a kezdetektől, amikor azt mondták, hogy igen, a parlament oldalán állunk, a csomag megközelítést támogatjuk, és a célunk ez alapján, az ütemezés alapján, hogy elérjük az elnökség céljait. Ez nagyon jó kiindulási pont, hogy közös legyen a keret és az ütemezés. Volna egy kérdésem a végrehajtásról. Volt jó tapasztalatunk, és ezután egy kicsit aggódva tekintek a jövőbe. A végrehajtásra is nagyon szoros határidőket szabta. két év az irányelvre és a rendeletre. Hogyan gondolkodik erről? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy tovább menjen ez a folyamat, és két éven belül valóban a végrehajtás meginduljon. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán ott van a közös európai adatbázisok problémája. Sokan feltették ezt a kérdést, valóban nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a munkát. Ezzel a közös adatbázissal ezek a szabályok, amelyeket kialakítottunk most, bizonyos kereteket megadnak, de bizonyos dolgokat még nagyon sok mindent kell tennünk, mielőtt elkezdődhet a gyakorlati adatcsere. Aztán elérkeztünk a közös definíció kérdéséhez. Nagyon nehéz ezeket meghatározni, amikor biztonsági problémákkal szembesülünk. Múlt héten vagy múlt hét előtt még nem volt meg a végleges döntés arról, hogy a biztonságot az irányelben hogyan tudjuk érvényesíteni. Bizonyos korlátozásokkal tettük ezt meg. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy folytassuk ezeknek a problémáknak a megoldását, definíciókra, fogalom, meghatározásokra van szükség, hogy a nemzetbiztonság a jelen helyzetben most nemzeti hatáskör, és mikor kell európai biztonságról beszélnünk, amikor meghaladjuk a nemzeti szintet. Nagyon fontos a közös adatbázisokat képíteni és az adatcserét, stb. A harmadik dolog, amit el akartam mondani. Azt halljuk, hogy nagyon sok szó esik arról, hogy nem működnek az intézmények, új, közös határőrizetre van szükség, stb. Ami hiányzik, a tanácsi javaslatok gyakran előfordul ez, hogy van valamilyen elképzelése a bizottságnak, mi itt megtárgyaljuk, a tanács pedig úgy tűnik, mintha megpróbálná ezeket csirájában elfolytani. Hol vannak a tanács konkrét javaslatai, hogy hogyan tudjuk megoldani az áthelyezés kérdését, stb. Miért annyira passzív a tanács ebben a tekintetben? Köszönöm kollégák, még egyszer elnézést hogy a migrációért felelős miniszternek távoznia kellett. Vannak olyan kérdések itt a második körben, amelyek kifejezetten hozzászóltak volna. Etienne és Félix gondolom nagyon sokat tudnak arról, hogy az elnökség hogyan közelítette meg ezeket a kérdéseket, úgyhogy ha tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor kérem tegyék meg, de tudatában vagyok, hogy nem feltétlenül az önök asztala ehhez mégis, hogyha 7 percben tudnának reagálni a kérdésekre, bár már úgyis kifutottunk az időből, azért jó lenne válaszolni a Luxemburg elnökség nevében a kérdésekre. Először is Etienne. Euh, Köszönöm, Claude. Biztos megértik, hogy 7 percben nagyon nehéz lesz egy órányi kérdésre válaszolni, de azért megpróbáljuk. Én két kérdésre koncentrálnék, ezek többször elhangzottak. az információcsere, vagy annak hiánya, és a radikalizáció megelőzése. Többen helyesen elmondták, hogy a tagállamok közötti információcsere és az Európollal történő információcsere nem kielégítő. Különbséget kell tenni két kérdéskör között. Egyrészt a hírszerzési szolgálatok közötti információcsere, másrészt a rendőri és igazságügyi információcsere. Ami a hírszerzés információcseréjét illeti. Emlékeztetnénk rá, hogy a luxemburgi elnökség kezdeményezte, hogy öt hírszerzési szolgálatot meghívott a BIUT informális tanácsára, és a GATT, az a terrorista elleni munkacsoport következtetéseit a tanács elé tárták, és 2001 óta ez volt az első ilyen alkalom. Bizonyára tudják, hogy a hírszerzések között információ cserét a személyes adatok védelmére vonatkozó szabály korlátozza, amely tagállamok között eltérő. Mostanáig a hírszerzési szolgálatok közötti együttműködés bilaterális és multilaterális szinten is folyt. Ezért, ahogy már a bevezetőmben is elmondtam, a GATT vállalta, hogy kialakít még 2016. júliusa előtt egy hírszerzés csere platformot, amelyen meg lehet erősíteni a multilaterális együttműködést a szolgálatok között. És azt gondolom, hogy ez komoly előrelépés. Ami a rendőri és igazságügyi információcserét illeti. Itt is sikerült előrelépni a különböző tanácsbeli felkéréseknek köszönhetően. Persze azt is látnunk kell, hogy még további erőfeszítésekre lesz szükség azért, hogy az információs csere szintje megfelelő legyen, amely tükrözi a jelenlegi fenyegetettség szintjét. Ebben a kontextusban sajnálatosan látjuk azt, hogy egyelőre csak öt tagállam és egy társult államból jönnek az átadott információk 50%-a a az Európolnál a fokális pontra vonatkozóan, és összesen kétezer külföldi harcost tartnak nyitva, nyilván, de ebből összesen 80-at ezen közös adatbázisban. A tagállamok fele nem mozgósítja a Europe Information System, az Europol információs rendszerét, a terrorizmus elleni küzdelemben. Összesen 1600 külföldi terrorista harcos tartanak nyilván ezen eszközön belül. A tagállamok fele még nem vette fel a kapcsolatot a terrorizmus elleni egységek és a biztonságos Európol beli kommunikációs csatorna a Sienna között. Tehát egyetértek, hogy nincsen feltétlenül szükség nagyon sok új eszközre a terrorizmus elleni küzdelemben, de mindenek előtt az a cél, hogy a már rendelkezésre álló eszközöket ki is használjuk. Ezért a Luxemburg elnökség során, ami a rendelkezésre álló eszközök felhasználásának a felmérését illeti, ezzel kapcsolatban kezdeményeztük, hogy ez megtörténjen, és így lehet pontosan felmérni, hogy a különböző eszközöket mennyire használják fel, mind az Europol, az Interpol, mind a Eurojust szintjén. A második szakaszban ezen felmérést részletesen fogja a bizottság elemezni azért, hogy meghatározza, hogy milyen akadályok vannak technikai vagy jogi akadályai a magasabb szintű információcserének európai szinten. A bizottság kért a bizottságot felkértük, hogy pénzügyi és technikai segítséget nyújtson a tagállamoknak azért, hogy a már beazonosított hiányosságokat lehessen javítani, egyrészt ami a határátkelő pontokra vonatkozó európai adatbázist illeti. Ezen kívül a különböző eszközök kölcsönös átjárhatóságát is javítani kell, fel kell mérni a technikai akadályokat, az interkonnexió, a kölcsönös kapcsolódás szintjén. Ez nagyon fontos, amikor az Europol és az Interpol rendszerekről beszélünk. A European Counter-Terrorism Center indítása az Európolnál 2016. január 1-től lehetővé teszi majd, hogy az ügynökség legyen a központja az információ cserének azért, hogy ezzel lehessen támogatni a e, rendfenntartó szerveket a tagállamokban a működésükben. Ami a radikalizáció megelőzését illeti. Meggyőződésünk, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet nem lehet csak elnyomó intézkedésekre alapozni. Fontos külön odafigyelni a megelőzésre is. Sok kezdeményezés alapja a szoros együttműködés a hatóságok és a vallási és szociális vezetők között, ezt próbáljuk alakítani. Fontos még jobban támogatni őket a már meglévő eszközökkel, Európai Önös eszközökkel, amelyek komolyan átalakultak az elmúlt hónapok során. Elsőként, ami az RAN, a Radicalization Awareness Network központja október 1 -e óta működőképes. Ennek feladata, hogy a bevált gyakorlatokat a helyszínen dolgozók egymásnak átadják, az európai szakértők, a radikalizáció elleni európai szakértők és a civil társadalmi szakértők is ezen eszmecserében részt vehessenek. A SCAT, Syrian Strategic Advisory Team is rendkívül sikeres a tagállamok szintjén abban, hogy személyre szabott kontranarratívát alakítsanak ki. Külön örülök annak, hogy ezen struktúrát 2016-on túlmenően is tudják finanszírozni. Harmadsorban egy platformot hoztunk létre az Európai Uniós intézmények és tagállamok között az internetes vállalatokkal. Facebook, Twitter, Microsoft. Ezen fórumnak a célja internetes platformnak a célja, hogy közös megoldásokat találjunk, és így lehessen fellépni az internetes radikalizáció ellen. A miniszteri vite után, december 3-án történt ez, egy vállalat már módosította is a használati feltételeit azért, hogy megkönnyítse a szélsőséges tartalmak levételét a platformjairól, és ezzel lehessen a propaganda hatását csökkenteni. A fórum a, az Internet Referral Unit-tal együttműködik, és így lehet a szélsőséges tartalmak referenciába vételét előrevinni az Interpollal együtt, és ezáltal a radikalizációt lehet megelőzni, és ami pedig a lőfegyverekre vonatkozó irányelv konkrét kérdését illeti, hát még túl korai lenne erre válaszolni. Ezt most mutatták be ezt a tervezetet, úgyhogy mindenképpen a holland elnökség során fogunk erről vitázni. Sajnos én most képtelen vagyok erre részletes választ adni. Ami a lőfegyverek, a félautomata lőfegyverek elkobzását illeti, de a következő hónapokban ezzel fogunk foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A holland elnökség fog majd a fegyverkereskedelemmel foglalkozni. Félix parancsolj! Köszönöm szépen, Claude, és köszönöm mindenkinek, aki a luxemburgi elnökséget méltatta, és hangsúlyozta, és én is hangsúlyozni szeretném, hogy az együttműködők nélkül, az utolsó pillanatig való együttműködés nélkül ez nem lett volna lehetséges. Amiért különböző konkrét kérdéseket illeti Holmeyer asszonyra válaszolva ő azt mondta, hogy felvetette a, a toborzás kérdését. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy talán októberben aláírtunk az EU nevében a terrorizmus megelőzése ügyében egy kiegészítő jegyzőkönyvet, amely a tanács döntését az USA-val egyezteti, az úgynevezett returning fighters-ökre vonatkozóan, akik visszatérnek valahonnan kiképzés után, és ezekre vonatkozóan, tehát van már jogalapunk, van szövegünk, és a bizottság egy irányelv tervezetet alkotott, amit a tagállamoknak majd át kellene ültetniük tehát most már csak alkalmazni kéne a meglévő joganyagot. Ami a megelőzést illeti, a bizottsággal ö, október 19-én Brüsszelben egyeztettünk megelőző intézkedésekről. Nem minden érhető el a tiltással, megelőzése sokkal hatékonyabb lehet, és vannak most is megszorító intézkedéseket, amelyeket előzetesen lehet alkalmazni. Örülök, hogy ennek a konferenciának az volt a következtetése a belügyi tanácson az igazságügyminiszterek részvételével, hogy megszületett egy megállapodás, és hivatalosan is kiadtak a miniszterek egy következtetést, amelyben minden megelőző intézkedést lehetővé tesznek, amennyiben jelek utalnak rá, hogy szükségesek. Az egyik kérdés feltevé már nincs itt, hogy több Európával vagy kevesebb Európával gondolkodunk. Hát én több Európában gondolkodom. Van is kérdése is nagyon releváns. A tanácsnak a, az igazságügyi miniszterek értekezletén ez is téma volt. Ugye ez egy nem jogalkotási kezdeményezés, de nagyon komoly vita volt ettől még, mert az ilyenfajta gyűlöletbeszéd tűrhetetlen, és eznek mindenki tudatában is van. Valamennyi tagállamnak van valamennyi, valamilyen jogalkotása a gyűlöletbeszédre vonatkozóan, csak más az, hogy az online szolgáltatók ezt hogyan értelmezik, hogyan lehet ezt végrehajtani. Most is elhangzott, hogy van, ahol konkrét intézkedések születtek, csak megint csak a végrehajtás nem egyforma a tagállamok között, tehát ezen a területen nem jogalk jogalkodásra van szükség, hanem végrehajtásra. Nincs szükség európai szintű jogalkotásra, hanem egyszerűen alkalmazni kéne a meglévő szabályokat, a tiltásokat, a, a megszorításokat, erre tehát vonatkoznak tagállami lehetőségek. Anna Gomes kérdésére válaszolvám, hogy gazdasági szankciókkal nem kellene sújtani a nem résztvevő országokat. Nem ez a tanács álláspontja, nem ilyen értelemben döntöttünk, és a luxemburgi elnökség sem hiszi ezt. Nyilván örültünk volna, vagy voltak olyanok, akik a gazdasági ö, szankciókat ö, felvetették, de elsősorban mi pozitívan próbálunk hatni az országokra. A gazdasági szankciónk ö, nem hoznának eredményt, nem hiszük, hogy ebben van a megoldás. Tehát egyelőre legalábbis pozitív fogalmazunk, és produktívabb módszereket próbálunk alkalmazni. Ami a, a legális migráció megerősítését illeti, ezzel egyetértek, hogy igen, Jelenleg ugye gyakorlatilag illegális migráció van Európában, és nagyon szűk a legális migrációra vonatkozó lehetőség, szabályok összege, de a luxemburgi tanács egy háromoldal egyeztetésben összehívta az európai szakértőket, és egyeztettünk a legális lehetőségekről. Ez nyilván nem sok még, de született egy ilyen kezdeményezés, egy megállapodás. Döpré úr kérdezte, hogy ugye az újságokban is nem tudom, hogy mit lehetett olvasni, hogy hivatalos-e ez a javaslat. Én is olvastam ilyesmiről. Várom én is azt, hogy a végleges változatot megtudjam. Önnel együtt érdekelne ennek a javaslatnak a hivatalos sorsa, és nyilván ennek lenne haszna az Európai Unió számára. Ami a kohéziós alapot illeti, ez, ezzel is foglalkozunk folyamatosan az igazságügyminiszterek tanácsán. Igen, lenne itt mit meggondolni, és újra gondolni. Egyetértek tehát az ön kérésével, kérdésével. Kilicsi asszonynak válaszolva a szervezett bűnözésről. A szervezett bűnözés területén az Európai Uniónak vannak jól definiált eh, eszközei, de lehetnénk sokkal hatékonyabbak, mert ez végül is az államiság kompetenciáinak a legfontosabbika, és elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban szervezetten lehessen bűnözni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon szervezett ez a fajta bűnözés, mi is komolyan vesszük a harcot. Például itt van az adatvédelmi irányelv kapcsán az adatok cseréje, amiben megállapodtunk, hiszen tényleg adatserén nélkül, igazságügyi rendőri adatserén nélkül lehetetlen egyáltalán elkezdeni a fellépést. Ezért sokkal többet kéne a tagállamoknak itt tenni, és teljesen egyetértek hogy előadóasszonynak a javaslatával. Ez egy alapvető kérdés ahhoz, hogy jobb minőségű, több, mélyebb, pontosabb információt osszanak meg egymással a tagállamok. Ezen nagyon komolyan dolgozunk, dolgoztunk, hogy itt történje valami, és történt is egy megállapodás a szervezet bűnözés elleni harc kapcsán az adatcseréről Grisbeck asszony, az igazságügyi segély, segítségnyújtásról beszélt. Többször olvastam azt a két szöveget a tanácsban, amit született. Ez nem csak pénzkérdés, ez gyakran pénz témára tereljük a figyelmet, pedig itt inkább az elkötelezettség számítana. Ha tovább akarjuk folytatni az eddigi munkát el akarjuk mélyíteni ezt a tevékenységet, akkor sokkal kölcsönösebbé kéne ezt tenni, és valamennyi tagállamban a döntéseket kéne hozni, eljárási és érdemi ügyben az igazság ügyhöz való hozzáférést valamennyi tagállam garantálja, de úgy tűnik, hogy valóban nem mindenki fér egyformán hozzá pénzügyi helyzetétől függően, az igazságszolgáltatáshoz pedig ez egy nagyon alapvető elve lenne a jogállamiságnak, és többször emlékeztettem a kollégámat, a kollégáimat arra, hogy itt tenni kéne valamit. Remélem, hogy a holland elnökség is zászlójára írja ezt a témát, mert ez egy nagyon alapvető kérdés, a jogállamiságban, hogy minden polgárnak mindegy, hogy hol lakik, melyik tagállamban, és mennyi pénzügyi eszköze van, hogy legyen joga az igazságszolgáltatáshoz. Úgyhogy a szólásszabadság mellett ezt az egyik legfontosabb prioritásként kezeltük és próbáljuk garantálni. Kaufmann asszonynak válaszolva, ő megkérdőjelezte az én európai optimizmusomat. <clears throat> hát ö, ö, sok elkötelezettségre, bátorságra lesz a holland kollégáknak is szüksége. Az 1.35-ös cikkre hivatkoznék. Bon, Qui contient les textes consolidés des articles 1 à Az első 35 cikket lezártuk, ezt ö, ö, három oldalú egyeztetésben Luxemburg elnökség vezetésével, és és a, az első 35 cikkel kapcsolatban konszolidált szöveget sikerült megfogalmazni, és így a holland elnökség során a tárgyalások január 11-től folytatódnak úgyhogy egy kicsit így átadjuk a az elért eredményeket, és így a szöveg alapján majd önök is megismerhetik ezeket. Ami a nemzetközi védelemmel kapcsolatos eszközöket illeti, ezek kollégám Szelban hatáskörülbe tartoznak, úgyhogy én nem akarok pontosan most, nem tudok pontosan erre válaszolni, és ezért elnézést kérek. Az utolsó kérdés. Laurisztin képviselő több észrevételt tett és konkrét kérdést is feltett, ami a hatályba lépést illeti. Bizonyos tagállamok már most készítik elő az irányelv bevezetését. Onnantól, hogy a hivatalos labban ez megjelenik, két évünk lesz erre. Egyetem, hogy a bizottságnak fontos szerepe van abban, hogy emlékeztesse és bátorítsa a tagállamokat arra, hogy az irányelv hatályba lépését készítsék elő. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nincsen ok aggodalomra, mert motiváltak a tagállamok. Ami az áttelepítést illeti a tanácsban, októberben vagy novemberben aktiváltuk a mechanizmust a válságkezelésre vonatkozóan, az EPC-ről van itt szó, tehát a tanácson belül az évvége felé döntöttünk erről, és ezek után sok nyomonkövetési ülést tartottunk. Meghívtuk az olasz, a görög, a török kollégákat és más szakértőket is, úgyhogy ezen ülésekről készült egy jelentés, amelyet az Európai Tanács elé tártunk, és ez egy nyilvános, hozzáférhető anyag. Ez volt az utolsó észrevételem. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani még egyszer azért a kiváló együttműködésért, amelyet az elmúlt fél évben folytattunk, és örülök annak, hogy Luxemburgi miniszterként, nem pedig tanács elnökségként találkozhatunk a jövő évtől kezdve. Thank you, Felix. Köszönöm, Felix és Etienne kollégák, önök is tudják, hogy ez az utolsó hivatalos alkalom, amikor a luxemburgi miniszterekkel találkozhatunk, hiszen átadják a stafétát a holland elnökségnek 11-től, minden esetre az a hozzáállás, az a hatékonyság, szervezettség, ami a luxemburgi elnökség munkáját jellemezte, olyas valami, ami dicséretet érdemel, nagyon gyorsan reagáltak a kihívásokra. A holland elnökség az első ülésen elmondta a nagyköveten keresztül, hogy nagyon eh, nagy példát eh, tudunk most követni, vagyis nagyon jó példát mutatott a luxemburgi elnökség. Az egy dolog, hogy a kihívással hogyan néznek szembe a, az intézmények, ráadásul szorítnak, szorítanak a határidők hosszú ideje bizonyos jogszabályokkal kapcsolatosan. Sok kolléga részt vett a három oldalú egyeztetésekben is, és bizonyára tapasztalták a luxemburgi elnökség eh, rátermettségét, hozzáértését, ezt köszönjük. Ellen a miniszterelnökük is eljött egy eh, konferenciánkra, amit a LIBE rendezett az online eh, magánélet védelmével kapcsolatosan. ezen is részt vettek innen sokan a kollégák, tehát ebben az elmúlt hat hónapban nagyon sok munkát végeztünk, aztán majd a következő hat hónapban következik a végrehajtás, az is nehéz munka lett. Köszönöm az együtt elvégzett munkát, úgy gondolom, hogy szinte barátokká váltunk már az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen! Um, Kedves kollégák, nagyon szorít az idő, de hát érthető módon mindenkit meghallgattunk, sokan szerettek volna szólni, akik korábban részt vettek trialógusokon, és emiatt kicsúsztunk az időből, ezért most is elnézést kérek. Lehet, hogy több időt kellett volna szentelni az elnökségi témának. Point four. Nézzük a negyedik pontot, ez az jogállamisággal, alapvető jogokkal kapcsolatos mechanizmus kialakítása. Rövid bevezetőt szeretnék kérni az előadótól, Intefelde asszonytól, és esetleg, hogyha az árnyékjelentéstevők szólni szeretnének, nekik is lesz alkalmuk. Köszönöm, elnök úr, röviden szeretnék szólni. A legtöbben, akik jelen vannak, tudják, hogy milyen háttérrel készült ez a jelentés. Ez egy jogszabályalkotási kezdeményezése vonatkozó jelentés, az a plenáris ülés jóvá hagyta, a cél, hogy létrehozzunk egy mechanizmust a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére. A luxemburgi elnökséggel folytatott eszmecsere szintén hangsúlyozta, hogy mennyire fontos és mennyire szükséges egy ilyen mechanizmus. A legnagyszerűbb elveket megfogalmazhatjuk a szerződésekben, az alapvető jogokra vonatkozó kártában, az esetjogban, de mindannyian látjuk ezek mellett, a struktúrák mellett, hogy a demokratikus irányítás, a jogállamiság nagyon nehéz időket él. Olyan mechanizmusra van szükség, amely biztosítja, hogy valóban olyan közösség vagyunk, egy értékközösség, amelynek a kialakítását megcéloztuk. Kétszer találkoztunk már az árnyék előadókkal, valamint egy másik vélemény előadójával, ezt az AFKO készíti. Én szeretném, ha közösen dolgoznánk csapatként ezen, félretéve a hivatalos formaságokat, amelyek a jelentés megfogalmazását szabályozzák. Nagyon szorosan működünk tehát együtt az AFKO, az AFKO-val, és felosztottuk az árnyék jelentéstevők között a munkát, nagyjából úgy, ahogyan az elnök tette, amikor előadó volt melyik témánál is, a PRISM témával kapcsolatosan. Tehát a cél, hogy elkészítsünk egy munkadokumentumot, erre teszünk majd javaslatot február közepén, ezt bemutatjuk majd, és utána megkezdődik a folyamat egésze, módosítókkal, stb., illetve a plenárison júliusban fogunk szavazni. Természetesen, hogyha kiderül, hogy több időre van szükség, akkor gondolom, hogy ezt meg kell engednünk magunknak. A lényeg, hogy a termék, az eredmény jó legyen, és hogy minden frakció magáénak érezze, és ne legyen túlzottan ellentmondásos, és ne csak kis többséggel tudjuk elfogadni. A hat legfontosabb kérdés a munkadokumentumban először az eredményt jelző tábla az említett témákban, aztán az éves PÁN-EU parlamenti vita, harmadszor demokrácia, jogállamiság, alapjogok a hatástanulmányokban és a screeningekben, azután az kötelezettségszegési eljárások alapja a szerződés, azután az állampolgárok által indított eljárások, hatodik módszerek és meglévő mechanizmusok, majd elküldöm ezeket a címeket, ha valakit érdekel, ami az utolsó témát életi módszerek és meglévő mechanizmusok. Ezek között van egy mikromeghallgatás, ez rövidebb volt másfél óránál, és már két héttel ezelőtt volt, és az a célunk, hogy egy további meghallgatást is szervezzünk február 22-én az AFKO-val közösen, amelyen majd részt vesznek az igazságügyi szervezet képviselői is, az Európai Bíróság, esetleg alkotmánybíróságok a különböző tagállamokból. Reméljük, hogy valaki jön majd az Egyesült Államok igazságügyi szervezetétől is, hiszen náluk sokkal több a tapasztalatek tekintetben. Ez egy nagyon érdekes meghallgatás lesz tehát. És lesznek találkozóink a tanácssal, a tanácsi elnökséggel, mivel korábban hallottuk a luxemburgi elnökségtől, megkezdték az eszmecseréket ebben a témában, a tanácsban, és nagyon szerény eredményeket mutathatnak fel. Reméljük, hogy a holland elnökség és az azt követő elnökségek sikeresebbek lesznek, és tovább tudják építeni ezt a folyamatot. És a tanács, illetve a bizottság között reméljük nem vész majd el ez a gyermek. Ennyit szerettem volna elmondani, majd írásban, e-mailen küldök további információkat, és ha van kérdés, akkor válaszolok. Köszönöm szépen, összefoglalom, ez az első eszmecsere. A munkadokumentum február 15-16-án kerül majd bemutatásra, és lesz egy mini meghallgatás az AFKO bizottsággal február 22-én. Ez tehát a következő munka felépítése. Engel úr következik elsőként az árnyék jelentéstevők közül. Köszönöm, Claude. Mm, többet nem beszélek luxemburgi nyelven, megígérem, hiszen a miniszterek távoztak. Minden esetre a következőket el szeretném mondani. Alapvetően ugyanazt tudom csak mondani, mint korábban. Pontosan ez az, ami szerintem ennek a témának a szívelelke, Vagyis az a kérdés, amit meg kell a legalaposabban vizsgálnunk, ez nem csak arról szól, hogy végigmenjünk ugyanazokon a részleteken, amelyekkel kapcsolatosan már egy közép-európai ország tekintetében elég sokat vitáztunk, vagyis hogy ezeket áttekintsük minden tagállam tekintetében a gyakorlatban. Inkább arra kell összpontosítanunk, hogy vizsgáljuk meg, van-e egy európai kormányzási logika, amit meg kellene, el kellene érni. Ez a jogállamisághoz kapcsolódik, illetve az állam kiszámíthatósága, megbízhatósága a kérdés, és hogy mikor mondjuk azt, hogy az állam ezekben kudarcot vallott az különböző hatalmi ágak szétválasztása, illetve az igazságügy függetlensége nagyon fontos kérdések. Ezek vagy támadás alatt vannak, vagy pedig soha nem is működtek igazából bizonyos helyeken. Ha megnézzük, hogy mi történik most Görögországban, akkor nem csak arról van szó, hogy Görögország nem képes hatékonyan védeni határait, ez az ország számára, az EU számára és a Schengeni zóna számára is óriási probléma, de vannak olyan belső folyamatok, amelyek soha nem kerültek kiigazításra. Nem igazították hozzá az európai normákhoz, vagy amit ennek képzelünk. Említeném a, a korrupciót, vagy az adminisztráció bizonyos funkcióit. Régi és új jelenségek aztán itt van még a terrorizmus is, az új jelenségek, illetve a biztonsági problémák, amelyek sok problémát okozhatnak, még ha nem vagyunk körültekintőek. Ezek azok a területek, ahol külön figyelmet kell fordítani a fejleményekre, hogy valóban hozzá tudjunk járulni a jövőnk építéséhez a gyakorlatban ezen rövid kérdésekre válaszolni. Nem, elnézést, kihagytam ezt a témát, hibáztam a listámról. Ez is a munkaanyagokhoz tartozik. Elnézést, Engel úrtól elnézést kérnék. Engel úr, próbáltam ezt nem így megfogalmazást, és azt reméltem, hogy Szofi erre reagált. Elnézést, elnézést kérek, karácsonyhoz közeledünk, ezt évente egyszer azért én is megteszem. Elnök, nagyon jó, próbáljuk betartani a fegyelmet a szakbizottságban, rendben. Kölkóp úr. Well, Chairman, I, I think um, this is... Köszönöm szépen. One of our difficulties, of course, is... Az egyik nehézségünk, hogy úgy tűnik, hogy mindig olyan helyzetbe keveredünk, ahol a végrehajtásra problémaként tekintünk, már előre, nem pedig amikor maga a végrehajtás elkezdődne. Nos, mi nem vagyunk itt bírák, és valójában azt tetszene nekünk jobban, hogyha a nemzetállamok az alapelveket elfogadnák, és ez alapján monitoroznánk őket már a kezdetektől fogva. A közelmúltban több olyan incidens volt, amelyben aggályokat fogalmaztak meg az európai parlamenti képviselők egyes országokkal kapcsolatban. Néha ez objektív, néha, mondhatjuk ezt, máskor őszintén szólva politikai felhangot kap ez, és szubjektív. A szabályok alapvető szabályok, az emberi jogokra és alapvető jogokra vonatkozó egyszerű szabályok meg vannak határozva. Ezek önmagukban eléggé objektívek, de mint már mondtam, onnantól, hogy ezen objektivitástól kicsit eltávolodunk, szem elő veszítjük a valódi hatását annak, hogy mi is történik. És persze kérdés az is, hogy ö, nagyon komolyan ellen kell állni a, annak a kísértésnek, hogy egy adott országot egy adott időpontban pellengére állítsunk. Nagyon sok szabálysértés van, ha megnézzük az objektív kritériumokat. Ezen szabálysértések szinte folyamatosak, elég sok tagállamban. Vagy így, vagy úgy. Bizonyos szempontból a 28 tagállamból a legtöbb valamelyik szabályt megsérti ahelyett, hogy emlékeztetnénk őket erre, és már a kezdetektől fogva foglalkoznánk az ügyjel, megvárjuk, hogy valami nagy botrány legyen, hogy a média felfigyeljen valamire, és akkor azt az országot fogjuk támadni a különböző megközelítései miatt az emberi jogokkal kapcsolatban. És szerintem ez nem tisztességes. Ezzel azt akarom mondani, hogy most vissza kell térni az alapelvekhez, vissza kell térni a megfelelő megközelítéshez. A bizottság az őrzője az alapszerződésnek, a bizottságnak van itt fő felelőssége, úgyhogy ne várjuk meg azt, hogy politikai eszközökre használják fel, vagy szubjektívé váljon ez a vita olyannyira, hogy utána magunk között legyen ez a nézeteltérések oka. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a kezdetektől kell monitorozni a helyzetet. Barbara Spinelli. Presidente. Köszönöm, elnök úr. És meg szeretném köszönni az előadónak, hogy kezdettől fogva az árnyék előadókat bevonta a munkában. Itt csak a Karta kettes cikkét említeném, hiszen árnyék előadóként ezért vagyok felelős. Azért ugyanis, hogy mi is ennek eh, az alkalmazási köre. Ez egy elsődleges jogi megfogalmazás a szerződésben, az 51-es cikk azonban felülírta ezt, vagy fölöslegésre tette, illetve korlátozta alkalmazását. Itt az egyes tagállamok alkotmányjogi hagyományai miatt történt ez így. Az emberi jogi konvenciót azonban valamennyi tagállam aláírta. Tehát a kárta teljes jogú alkalmazásának korlátozásáról nem lehet szó. Ezért is van úgy, hogy létezik ezóta egy európai jogállamiság. A kettes cikkről szólván, itt a jogállamiság megvalósításáról, az alapjogok érvényesítéséről van konkrétan szó a tagállamok szintjén. Úgy érzem, hogy a jövőben ezt eh, ki kéne terjeszteni intézményekre, ügynökségekre, szervezetekre, akik mindenféle kontroll nélkül működnek jelenleg. A kettes cikk lenne tulajdonképpen az Európai Unió joganyagának gerince. És a 263-as cikk alapjai vannak itt megfogalmazna. Végül pedig ebből, ebben az első fázisban, amikor megpróbáljuk a jövő védelmi mechanizmusait új alapokra helyezni, nagyon fontos, hogy a hetes cikket is szem előtt tartsuk, amely az igazságügyi együttműködést irányozza elő a tagállamok között, megfelelő kompetencia területeken. Ennek nincsen semmilyen politikai felhangja. Márpedig, ha közösségi jogról beszélünk, akkor minden új megfogalmazás csak a hetes cikknek a folyamányaként fogalmazódhat meg. Nagyon kimentünk az időből. López Aguilar és Fejon kollégák akarnak még szólni. Itt, ha nem ellenzik, akkor le is zárnám a felszólalók listáját. Rövid leszek, elnök úr. Csak egy rövid kérdésem. Pillanat, még nem adtam szót. Rövid leszek, mert csak kérdésem van. a demokrácia minőségének mi a mérőszáma? Ezen gondolkodunk már évek óta. Számos eset fordult elő az Európai Emberi Jogi Bíróságon, Strasbourgban, és ítélet is született egyes országokkal szemben, amelyek egy csomó emberi jogi alap jogot lábbal tipornak itt az EU-n belül, és ráadásul egyre inkább, és romlik a demokrácia állapota. Úgyhogy az Európa Tanács 47 országra, amikor kiterjesztette ennek a vizsgálatát, akkor meg kellett, hogy állapítsa, hogy az európai országok közül soknak az legalapvetőbb demokratikus háttere is hiányzik. Tehát a jog érvényesüléséről szólva, ha az Európai Bíróság elé kerül egy ügy, és az emberi jogok kartájának van jogi relevanciája? Mert szerintünk igen, de a Luxemburgi Európai Bíróság, a mi bíróságunk vizsgálja az emberi jogi kárta érvényesülését, ezt egyfajta mérőszámként, mérő lécként tekinti, a tekintetben, hogy az egyes országok mennyire felelnek meg a Lisszabon utáni jogrendnek. Ezeket a bírósági vizsgálatokat lehetne itt ebben a szövegben is szerepeltetni? Tanya Filon kap most szót, parancsolj Tanya. Köszönöm, elnök úr annyit, hogy egyetértek azzal, hogy szükség lenne egy ilyen mechanizmusra, és a múltban alul becsültük egyes országokban, itt főleg most Magyarországról beszélek, ennek a jelentőségét, de más országokban is vannak nagyon kényes kérdések, amelyekre nem tud az EU reagálni. Úgyhogy érdekelne, Szafi, hogyha a munkadokumentumot átküldenéd, és egyetértek azzal is, hogy valamilyen indikátor listát kéne kidolgozni a munkaanyag kapcsán, hogy amelyek megmondják, hogy hogyan, mit kell mérni, hogyha a demokrácia érvényesülésének a szintjét meg akarjuk állapítani. És eszközöket is belé kell rendelni, és reakciós eszközöket is már olyan értelemben, hogy mit teszünk, ha nem. Milyen lépéseket tehet az Európai Unió intézményi rendszere, hogyha bizonyos alapelveket vagy megsértenek, vagy ez a index mutató már nagyon alacsony. Ennek gyakorlati jelentősége lesz a közeljövőben. Zsirek kolléga kiment közben, de megadom a szót a kollega úrnak. Köszönöm. Az előző kérdéshez hasonlít az enyém is. Kaphatnék-e több információt arról, hogy milyen jogi eszközöket rendeltek az új mechanizmushoz? Van-e különbség a múltbeli szabályok és eszközök és az újak között? Milyen eljárások állnak rendelkezésünkre? mi egy, ebben egyáltalán az újdonság? Köszönöm, Sophie. 20 percünk van. Elnézést, hogy sokakat várattam. Ahelyett, hogy most minden kérdésre részletes választ adsz, tudnál egy átfogó tömör választ adni? Nagyon gyorsan csak reagálva az utolsó kérdésre nem csak egy jogi eszközről van itt szó, hanem inkább egy sorozatról, amelyek összességében kiadnának egy mechanizmust. Valóban az egyik kolléga pontosan fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy itt prevencióról van szó elsősorban. Nem akarunk odáig eljutni, hogy szankciókat kelljen kiszabni tagállamokra. A mechanizmusnak úgy kellene működnie, hogy különböző lépéseket határoz meg a tanácssal és a nemzeti parlamenttel együtt a párbeszédet kellene kidolgozni, ez volna a monitoring szakasz, a megfigyelési szakasz, kaphatna az adott ország mondjuk egy figyelmeztetést, és csak később jutnánk el a szankciókig. Összességében nem az a cél, hogy újra mutogassunk országokra, nem, nem eh, kell megvárni, amíg eh, egy botrány kitör, hanem ki kell alakítani az alapvető jogok és a jogállamiság kultúráját. Ez a cél. Aztán a bíróság szerepe a karta relevanciája esetében. Erről majd február 22-én eszmét cserélünk, amikor itt lesznek a bírósági szervezet képviselői, beleértve az Európai Bíróságot is, Végül pedig Tanya Fajonhoz szólva valóban az indikátorok kidolgozása, hogy ezeket hogyan használnánk végső soron, ez egy másik kérdés, de valahol el kell kezdeni ezt a munkát, ahogyan Frank Engel is elmondta, az is kérdés, hogy hogyan határozzuk meg a demokrácia fogalmát, a jogállamiság fogalmát, hogyan mérjük, milyen normák szerint, milyen okok miatt van az, hogy Timmermans úr gyakorlatilag eddig megtagadta, hogy a bizottság javaslatot tegyen. Ő azt mondja, hogy nem lehet számszerűsíteni a demokráciát és a jogállamoságot, ezért semmit nem teszünk. Ugyanakkor azért kézzelfoghatóbbá tesszük, ezt mindig megtesszük, amikor valaki csatlakozni akar az Európai Unióhoz, akkor mindig tudjuk, hogy hogyan kell mérni és normákat állítani. Tehát azért a bentlévők számára is szabhatunk ilyen normákat. Úgy vélem, hogy ebben a munkában remélhetőleg el tudjuk kerülni ezeket a nagyon fájdalmas és megkeseredett, ráadásul értelmetlen vitákat egy-egy országgal kapcsolatosan. Én úgy érzem, hogy nagyon keveset tettünk azért, hogy előmozdítsuk a demokrácia és az alapvető jogok érvényesülésének ügyét Európában, ez nagyon frusztráló számomra. Ez a jelentés egy kérés lesz az Európai Bizottság felé, hogy tegyen jogalkotási javaslatokat ezen a területen. Ez egy első lépés lesz, hogy a közösség értékei valóban elvárásá legyenek. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik részt vettek ebben a munkában. Ötödik ponthoz érkeztünk, holisztikus megközelítés és a földközi tengeri térség helyzete. Két munkadokumentumot vizsgálunk meg Metszola és Kenge kollégák tollából, határigazgatás, vízumpolitika, Frontex és más ügynökségek szerepe, másodszor pedig az menekültügyi támogatási iroda szerepe, kifutunk az időből, ezért most a bevezetőmet nem is mondanám el, ismerjük meg az első munkadokumentumot a vízumpolitikával és a határigazgatással kapcsolatosan, utána majd kérdésekre lesz alkalom. Köszönöm azoknak, akik kitartanak velünk a, az, a késedelmek ellenére. Először Mászrila úr következik, és azt jelezném, hogyha szólni szeretnének a vitában, akkor jelentkezni kell. Roberta az első munkadokumentumot ismerteti, ez a határigazgatásról és a vízumpolitikáról szól, ha jól emlékszem. Tessék, köszönöm, Claude. Igen, azért, hogy időt takarítsunk meg, egy bevezetőt szeretnék elmondani a dokumentumokra vonatkozólag és ezt viszonylag gyorsan meg tudom tenni. Egyre közelebb jutunk egy nagyon hosszú és néha nagyon nehéz folyamat végéhez, és így be tudjuk mutatni az utolsó felmaradó munkadokumentumokat. Nem volt mindig könnyű ez a munka, nem is volt egyszerű, de mindig megpróbáltunk mindent megtenni, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani a különböző frakciók között ebben a nagyon megosztó és nagyon sok érzelmet kiváltó kérdésben. Koherens válaszra van szükség, de ehhez átfogó megközelítés szükséges, amely minden aspektust figyelembe vesz. Nyolc területet azonosítottunk, amelyekre összpontosítani kell az erőfeszítéseket, most mutatjuk be az utolsókat. A határigazgatás, a CEAS és az migráció ellenőrzése meg kell erősíteni a külső határokat és az információcserét a Schengen információs rendszeren keresztül. Ezeknek az intézkedéseknek ki kell egészíteniük egymást. A belső határellenőrzések eltörlése csak akkor működhet, hogyha hatékonyan kezeljük a külső határokat, és minden tagállam magas szintű munkát végez a külső határok védelmében. A külső határok eh, hatékony védelme a migráció ellenőrzésében is szerepet kaphat. Ide tartozik eh, a belépők regisztrálása, azonosítása, a biztonsági vizsgálatok, ezek nagyon fontosak. A dokumentumban részleteket közlünk azzal kapcsolatosan, hogy mit várunk a Frontex-től, és egy új javaslatra, új ügynökség létrehozására teszünk javaslatot, amely az integrált határigazgatást valósítaná meg EU-s szinten, különösen az elmúlt havi felemények fe, fényében nagyon fontos a külső határok védelme, és sürgető, és, és nagy kíváncsisággal várom a tárgyalásokat a bizottság javaslattal kapcsolatosan. A második munkadokumentum a közös európai menekültügyi rendszerrel foglalkozik, ez már még fogosabb kérdés. A Dublini rendszernek a korlátozottságait meg kell értenünk, egyértelmű, hogy a tagállamoknak sokkal többet kell tenniük, hogy Európának valóban egységes menekültügyi rendszer alakuljon ki. Javaslatokat is teszünk, amelyek alapján át lehet tekinteni a rendszert. Az áttelepítés tekintetében abból indulunk ki, hogy amikor védelemre szoruló emberek jönnek Európába, akkor cselekedni kell olyan megoldásokban, amely ügyekben nem csak a külső tagállamok, hanem minden tagállam osztozik a felelősségben. Ez az menekültügyi szabályok, gyakorlatok módosításában cél kell, hogy legyen. Az Eurodac kötelezi, hogy a tagállamok új lenyomatot vegyenek a 14 évvel idősebbekről, és átadják ezeket az információkat. A legális migrációval is foglalkozunk, Elfogadhatatlan, hogy életveszélyes körülmények között érkezzenek Európába olyanok, akiket valószínűleg úgyis vissza fogunk fordítani. Ez nem fenntartható megközelítés. To seek work will and must remain a guiding principle. Minden esetre eh, a humanitárius elv kell, hogy vezérelje minket. Amikor a kékkártyáról beszélünk, ambiciózusnak és célzottnak kell lenni minden erőfeszítésünknek, hogy a tagállamok meg tudják határozni saját munkaerőpiacaikon a hiányosságokat, amelyeket harmadik beli állampolgárokkal fel lehet tölteni, meg kell vizsgálni az ágazatokat, és hogy hogyan lehet továbbfejleszteni ezeket az erőfeszítéseket, a következő lépések, hogy kihasználjuk ezeket a tanulmányokat és munkadokumentumokat és határozatokat, amelyeket eddig elfogadtunk, és karácsony alatt is Dolgozni fogunk ezen a jelentésen, majd január 18-án bemutatjuk a dokumentumot. Az elején is elmondtam, hogy nagyon nehéz volt ez a feladat, Tudom, hogy vannak kollégák, akik számára nehéz volt, hogy hozzájáruljanak ezekhez a jelentésekhez, amelyeket Cecilel készítettünk. Kérem a kollégákat, hogy majd nyújtsanak be módosító indítványokat, amikor az tervezetünket megkapják, de azt el kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy a munkadokumentumnak ez a változata élvezi a legnagyobb mértékű támogatást a különböző frakciók részéről, ahhoz, hogy el tudjunk jutni valahova, kompromisszumokra van szükség. Még mielőtt Szeszélynek átadom a szót, köszönetet mondok mindenkinek, mindenkinek a támogatását, köszönöm a visszajelzéseket és a közös munkát az egység szellemében. Ambícióra van szükség, hogyha valahova el akarunk jutni ebben a témában. Mindenkinek eh, nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Én is az elején el kellett volna, hogy mondjam, hogy ez az utolsó pont a jelentéstervezet bemutatása előtt, ez január 18-án lesz. Nagyon nehéz ez a feladat, ezt tudom, hogy le kell fedni a migráció teljes kérdéskörét holisztikus megközelítésben. Nem lesz egyáltalán könnyű, meg kell említenem, hogy ez az utolsó vita, még mielőtt 18-án bemutatják ezt a jelentéstervezetet, Cecil társjelentéstevőként szeretnél valamit ehhez hozzátenni. Grazie, eh, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Amikor a három utolsó munkaanyagot próbáltuk véglegesíteni, hát ezzel elmondhatjuk, hogy az előkészítő munkákat nagyjából lezártuk a jelentéstervezettel kapcsolatban, amelyet, ahogy a kollégám mondta, a szakbizottságban, Strasbourgban január 18-án fogjuk bemutatni. Már láthatták, hogy nagyon részletesek ezek az anyagok, és felmérik a helyzetet, a múltbeli helyzetet, a jelenlegi helyzetet, és különböző tanulmányokat is láthatunk a legkiválóbb szakemberek részéről ezzel kapcsolatban. Minden egyes javaslattal kapcsolatban vannak a fiktív előadók részéről ajánlások, és a frakciók próbálnak kompromisszumot kialakítani. Ezen javaslatok keretein belül a kollégám nagyon konstruktívan állt hozzá a kérdésekhez, és a Shadow is, ezért szeretnék köszönetet mondani. Szeretném elmondani ezen munkadokumentum tartalmáról is a részleteket. Ami a közös európai menekültügyi rendszert illeti, szeretném ezt most részletezni, és külön kitérni a Dublini rendeletre. A Dublini rendeletnek nem sikerült választ adnie a létrejött ekkor kialakult feltételekre, miszerint megfelelő nemzetközi védelmet kell nyújtani, és közben a menekültügyi kérdésekre választ adni úgy, hogy elkerüljük azt, hogy menekültügyi turizmus alakuljon ki. A menekültügyi áramlatok az elmúlt években arra kényszerítettek minket, hogy kritikusan értékeljük a Dublini eljárást. A Dublini eljárás nagyon nehézkes, költséges, és néha a kritériumokat önkényesen alkalmazzák. Az illetékes tagállamban kialakított hierarchia ellenére azt látjuk, hogy a családi kapcsolatokat is figyelembe kellene venni. A gyakorlatban ezen kritériumok nagyon sok mindenre kitérnek az első belépéskor. Valójában fontos hogy megfelelő legyen a kapcsolattartás a többi tagállammal, és valójában ez egy olyan kritérium, amely mindenképpen fontos szerepet kell, hogy kapjon az első befogadó államhoz képest, amely gyakran csak földrajzi kérdés, és az embercsempészek működését is így alakítják ki. Tehát a családi kapcsolatokat figyelembe kell venni, és nem csak az első fokú családi kapcsolatokat és rokoni kapcsolatokat. Reméljük, hogy a bizottság pontosan fel tudja mérni a nyilvántartásbeli vétel korlátait, és ambiciózus javaslattal fog élni. Például egy kollektív központi rendszert kell kialakítani, amelyben meg lehet határozni a felelősségeket. Fontos, hogy ez a rendszer koherens legyen a felelősség tekintetében, és a felelősség megosztása megfelelő legyen a tagállamok között. Olyan rendszert kell kialakítani, amelyben a tagállami küszöböket lehet meghatározni. Ezen túlmenően további menekült nem kerül a tagállamba, hogyha a saját kvótáját már elérte az, illeti, az illető tagállam. Ami pedig a befogadási feltételek harmonizációját illeti. Minden eljárás során Európában fontos ezt figyelembe, tiszteletben tartani azért, hogy a másodlagos áramlatokat és mozgásokat el lehessen kerülni a bizottság elemzése alapján túl sok tagállam nem alkalmazza a közös európai menekültügyi rendszert a nemzeti jogszabályokban. Így nem lehet objektíven felmérni az a, a rendszer előnyeit és hátrányait. A munkadokumentumban bizonyos részek a gazdasági migrációs csatornák fejlesztését is elemzik. Itt megint csak onnan indulunk ki, hogy a jelenlegi, helyzetet felmérjük. Az európai jogalkotás lehetővé teszi, hogy harmadik országbeli polgárok az európai piachoz hozzáférjenek. Az anyagban nagyon sok statisztikai adatot is találunk, amely alapján fel lehet mérni a helyzetet, és láthatjuk, hogy Európában a demográfiai csökkenésnek nagyon komoly negatív hatásai vannak a munkaerőpiacra is. Egyebek mellett elemezzük a bevándorló migránsok munka szakértelmét, és azt láthatjuk, hogy 2020-ig nagyon komoly ágazatokban vannak, vagyunk deficitben, és a beutazó, megérkező migránsok nem gazdasági migránsként érkeznek ide különböző okokban, tehát maga a rendszer már hiányosságokat tár fel az egyes kategóriákra vonatkozóan, és nem veszi figyelembe azt, hogy globális megközelítésre van szükség ezért azt gondolom, hogy mindenképpen az európai munkaerőpiac igényeit is figyelembe kell vennünk. Erre vonatkozóan vannak ajánlásaink. Egyrészt bátorítjuk az Európai Uniós tagállamokat, hogy jobban célozzák a saját munkaerőpiaci igényeiket, hosszú távon azzal a perspektívával, hogy az EU általános szabályokat fogadjon el a gazdasági migrációs politikában. Ezen kívül ajánljuk, hogy jobb legyenek, jobb ajánlások szülessenek, pontosabban jobban el lehessen ismerni a szakképzettséget azért, hogy a migránsok profiljának megfelelő munkahelyeket lehessen felajánlani. Itt innovatív megoldásokra van szükség, amelyel kellőképpen lehet az európai kihívásokra válaszolni. Végül pedig, ami a kékkártyás irányelvet illeti. Azt gondolom, hogy nem lehet az európai munkaerőpiac igényeire ezzel választ adni és nem lehet a legális migrációs csatornára vonatkozóan megoldást találni ebben. A bizottságnak fontos a nemzeti, párhuzamos nemzeti jogszabályokban kialakult ellentmondásokat felszámolni. Ezen kívül fontos felülvizsgálni az irányelveket, fontos ambiciózusan meghatározni ezeknek a hatáját. Végül az utolsó munkadokumentum a határok közös kezelésére vonatkozik, és a migrációs kérdéseket szeretnénk, hogy a bizottság ismét napirendre tűzni. Ami a külső határok közös igazgatását, irányítását illeti, ez a közös migrációs politika egyik aspektusa, és ezáltal lehetne jobban védeni a külső határokat, és így lehetne tiszteletben tartani teljes mértékben a migránsok jogait, ami a határ ellenőrzési eszközöket illeti, a kutatási és mentési műveletekre vonatkozóan sok technikai részletet is tartalmaz ez az anyag. A Frontex és a többi ügynökség szerepéről is beszélünk, és különböző intézkedéseket említünk meg a Schengeni Kódex és a kódex tekintetében. Egyéb területeken az ajánlásaink korlátozottabbak, nem azért, mert alapvető eltérések lennének ezen kérdésekkel kapcsolatban, hanem azért, mert a parlament a közeljövőben fog fogalmazni álláspontot specifikus intézkedésekre vonatkozóan. Egyebek között a vízumkódexre gondolok itt. Más területeken a bizottság jogalkotási javaslattal élt például új ügynökség létrehozása, az európai határ és parti őrségre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban a parlament még nem nyilatkozott, és a Schengeni Kódex újra ö, felülvizsgálatával kapcsolatban sem. Erre oda fogunk figyelni, és ami a humanitárius vízum ö, megoldását illeti, ez nagyon fontos számunkra. Fontos elérni, hogy a vízumkódex az harmadik országokból származó polgárok biztonságos hozzáférési eszköze legyen. Szeretnék köszönetet mondani a fiktív előadóknak, a szakbizottság titkárságának az elmúlt hónapok erőfeszítéseiért. Köszönöm. Köszönöm, Cecil. Tisztelt kollégák! Késésben vagyunk a napirendhez képest, úgyhogy ellenőrzöm, hogy ki szeretne hozzászólni most, ki van a listámon. ECR, Barbara Guétól, Ignácio Kavar az FDD-től, Winberg képviselőnő, Juan Fernando és Coelho képviselők. És most le is zárom a hozzászólók listáját. Kérem, más már ne kérjen szót, mert fél hétig be kell fejeznünk az ülést. Elsőként a sedők közül Stevens asszony. Két percben kérem mindenkitől. Nem akarok fél hétnél tovább menni. Oké, okay, Köszönöm szépen, kedves kollégák. Az előadónak köszönöm az információkat. Hallottuk, hogy ehhez az jelentéshez támogatást kérnek, de hogy a tanácsnak is tetszen, ahhoz elejétől végéig részt kellett volna benne vennünk, minket csak a végén vontak be, ami nem fair megoldás. Itt az Aldéval szemben ezt kritikaként meg kell, hogy fogalmazzam. Végül valamit írhattunk a szöveghez, de utána már is elment. Na mindegy azt mindenképpen hozzá szeretném fűzni, hogy ezt a munkaanyagot eredetileg, vagy én írtam egy eredeti munkaanyagot, de az előadó ezt teljesen átírta. Ne értsenek félre. Sok helyen jobb szöveget alkotott, mint én, ezt elismerem. Meg több háttérinformációval bővítette azt, de valahogy ö, már magamra sem ismerek ebben a szövegben. Teljesen irrealisztikussá vált a szöveg, megoldhatatlan megoldási javaslatok vannak benne, és új elosztási mechanizmust javasolnak úgy, hogy a külső határokkal való védelmet összekötnék ezzel a követelménnyel. és úgy, hogy a tagállamoknak bármilyen saját döntési jogot megadnának. Amióta ez a folyamat elkezdődött, azóta most már népvándorlás indult, és el kéne osztani a menekülteket, mondják, de ez a vándorlás most már a szociális biztonságot veszélyeztetni. És ahogy most áll a szöveg, azt én végképp nem tudom támogatni. Kirkhop kolléga az ECR részéről ezt az elosztási mechanizmust megvizsgálta, és a menekültek újra letelepítése kapcsán hiányoljuk a korlátozásokat. Úgy tűnik, hogy az előadó egymaga akar minden, mindenről dönteni. Fél hét után nem lesz tolmásolásunk, úgyhogy kérem mindenki tartsa be a felszólalási időt. Barbara Spinelli következik. Nem neked mondom ezt, te mindig betartod a felszólalási időt. Köszönöm, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni az előadóknak a kiváló munkát. Nagyon alaposan kidolgozták, amit akartak, de van mégis néhány kérdésem és némi kritikám is. Örülnék, hogyha ezeket meghallgatnák, mert a munkadokumentumok csak vázlatosan tartalmazzák mindazt, ami a reformokhoz szükséges. A Frontexről. Ugye ezt most át fogják nevezni határ és tengeri határvédelmi ügynökségnek. Ez a Frontex ügynökség úgy fog létrejönni, hogy egyetlen tagállam sem kérte, hogy legyen kinek lesz elszámolással, tartozik majd elszámolással, mi lesz a parlament szerepe ebben, milyen kompetenciái lesznek, és hát hogy fogják a tagállamok kezelni, hogyha egyébként egyikük sem tartott rá igényt. Mi történik, hogy a Frontex harmadik országokban fellép úgy, hogy az emberi jogok érvényesülését senki nem ellenőrzi vagy a mentő operációknál. Úgy tűnik, hogy a bizottság tervezetében ezek nem élveznek már különösebb prioritást, már pedig nagyon is előfordulhat, hogy harmadik országok felség vízén kell majd embereket menteni. Aztán Törökországról szólva. Egy ilyen jelentésnek világosan le kéne szögeznie, hogy egy olyan országgal való együttműködés, amely szerűen sérti meg az emberi jogokat, ez nem tűrhető, ezt fel kell függeszteni, ezt az együttműködést. Köszönöm, Barbara. Karol kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a két társ előadónak a kiváló szöveget. Munkaanyagnak ez tökéletes. Az IESO e eh, erre vonatkozó eh, eh, betű szinten is egyetértek, a másik kettő kapcsán az a kritikám, amit Barbara Spinell éppen kifejtett, hogy vannak lefedetlen területek bennük, nem eléggé világosan kifejtettek. Ami az ESO és a CES dokumentumokat illeti, ezeket üdvözlöm. Világos, hogy a Dublini rendszer megbukott, és újat kell csinálni helyette. Meg kell haladni. Örülök, hogy ezt mindenki most már belátja, még hogyha egy kicsit megkésve is. Már a belátás fél siker, mert eddig az akadályozta a fellépést, hogy azt hittük, hogy Dublin van. Központi rendszert kell bevezetni, ahova a menekültügyi kérelmek jutnak európai szinten, és aminek a segítségével az úgynevezett másodlagos mozgás kontrollálni lehet. Ami a vízumokat illeti, örülök, hogy Lapez Aguilar úr itt van, ugye ő foglalkozik a humanitárius vízum kérdésével. Erről szívesen kérdezném, és beszélnék még többet, de látom, hogy nem szabad többet szólom, úgyhogy akkor boldog karácsonyt kívánok. Sajnálom, de ez van. Ez egy nagyon komoly jelentés, lehetne róla tényleg beszélni, csak nem kaptunk hozzá kellő időt. Én is sajnálatosnak tartom ezt. Folytassuk, amíg bírjuk. López Aguilar kap szót. Két percben, két percben, kollégák, két percben. Jó. Köszönöm Korau úrnak ezt a gondolatot. Pont erre törekedtem. Mindkét társ előadó, Metszola és Kienge hölgyekkel egyeztettem, és látom ebben a jelentésben, hogy explicit referencia van arra, hogy új jogi folyosókat kéne megnyitni a menekülteknek, szervezett módon kéne megnyitni európai kapuit. Én ugye a request Visa Code előadója is vagyok, és mint ilyen, illetve a saját frakcióm tagjaként, azt látom fő bajnak, hogy sokan nem hajlandók ezzel a gondolattal sem foglalkozni, pedig nagyon nagy haszna lenne. A humanitárius vízum sok eddigi joghézagot kitöltene, problémát megoldana, és e, szélesebbé tenni a legális bevándorlásávát, és akkor könnyebb lenne korlátozni az illegálisat. Márpedig nemzetközi egyezmények vonatkoznak a humanitárius befogadásra. Kérem a kollégákat, hogy ennek a jelentőségét ismerjék föl, és ennek a kiváló szövegnek legyen hivatkozása erre a másik ugyancsak szerintem kiváló koncepcióra. Köszönöm. Kvélió úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm a kollégáknak, Metszola és Kinge kollégáknak a munkát. A munkaanyag a határvédelemről és a vízumpolitikáról jó, hogy egy szövegben jelenik meg, mert összefüggő témák, és persze az is kiderül, hogy nincsenek csoda megoldások. Mit jelent a jobb határvédelem. Az a baj, hogy az menekültügyi rendszerünk nincsen összekötve a tagállamok között. Holisztikus megközelítésre lenne szükség. Ez a munkaanyag ezt a hibát kimutatja, és arra a két elvere épül, amelyek egyébként a Schengeni rendszer alapjai is, a felelősség megosztására ugyanis. Egyfelől a Schengeni rendszer és az információs rendszer is két pilléres. A Frontex a felelősség megosztása révén, vagy elve alapján valamennyi tagállamot kell, hogy szolgálja. Ha ezeket alapnak tekintjük, már pedig igen, akkor látható, hogy nem rugaszkodtunk el mi Schengentől, most is Schengenen belül mozgunk visszatérnék egy előző megjegyzésemre. A, a határvédelem hatékonyságára nincsen ö, egyszerű megoldás, de ha egyszerre több ö, lehetőséget megnyitunk, és az emberi jogi szempontokra is odafigyelünk, és a legális bevándorlást is támogatjuk, akkor meg fogjuk találni ezeket a közös felelősségvállalási megoldásokat javaslom a bizottságnak és az előadóinknak, akik korrektül azt kérik, hogy ezek a szempontok mind érvényesüljenek. Azt kívánom tehát, hogy bátran lépjünk tovább ezen a megkezdett úton. Köszönöm. Thank you, Carlos. And finally... Köszönöm szépen, és hallgassuk meg az utolsó felszólalást. Tack, ordförande. Eh, en svaghet i Köszönöm szépen, elnök úr. Vannak olyan tagállamok, amelyek csak tranzitországként működnek. A külső határokról beszélünk, és az új lenyomatokról 14 év felett le kell venni az új lenyomatokat, de ez nem működik így Görögországban és Olaszországban hogyan tudják kezelni ezt a rengeteg migránst, hogyha el akarják végezni ezt a munkát? Ezen elgondolkodott-e valaki? Arra számítunk, hogy jövőre két-három millió ember érkezik. Hogyha a hotspotokon keresztül akarjuk ereszteni ezt a sok embert, és utána a tagállamok között elosztani, akkor ez nagy nehézséget fog jelenteni, hiszen 158 ezer menekültet tudtunk kiosztani az országok között. Hogy fogják a tagállamok elfogadni a nagyobb kvótákat? Mi van, hogyha valaki nem fogadja be a rá első kvótát? Lesznek gazdasági szankciók esetleg? Vagy mi fog történni? Köszönöm szépen. Visszatérek a, az előadókhoz, remélem, hogy röviden szóljanak. Kienge asszony először. Ismét elmondom, hogy röviden szóljanak, hiszen nem sokára be kell fejeznünk, pontosan 10 perc múlva. Köszönöm szépen, hadd köszönjem meg mindenkinek a kérdéseit, észrevételeit. Biztos lesz alkalom arra, hogy részletesebb vitát folytassunk erről. Ami Barbara kérdését illeti az új ügynökségről és a Frontex új feladatairól, a kutatás, mentés prioritás, és nagyon fontos része a külső határigazgatásnak. Erről majd akár bilaterális szinten is egyeztethetünk mindenkinek. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm, Claude. Én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, Szeszélnek, és minden munkatársunknak, aki segített a munkában, ez szerintem nagyszerű dokumentumcsomag, amiből remélhetőleg majd egy minden párt által támogatott jelentés készül. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy elküldték ezt a dokumentumot, megosztották velünk a gondolataikat. Helga Stevens agájairól szeretnék beszélni, vannak pontok, amelyeket felvetett, és más munkadokumentumok már foglalkoznak ezekkel, és fognak is szerepelni majd a végleges jelentésben. Várom a módosító indítványokat, biztos nagyon sok lesz belőlük, ezzel kapcsolatosan nincsenek illúzióim, és a megfelelő eljárásban remélhetőleg olyan szöveg készül, amely a plenáris elé már a legtöbb párt által támogatva kerül. Köszönöm, tudom, hogy nehéz feladat ez. Spinelli asszony kérése is rámutatott, hogy miközben ezt a holisztikus jelentést készítik, a tanács új javaslatokat tesz. Sok kihívást jelent tehát mindez. Ráadásul politikai konszenzust kívánnak kialakítani egy igen komplex kérdésben. Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak, türelmesen végighallgatták ezt a vitát, és hozzájárultak. Köszönöm az előadóknak is a munkát, és 18-án nagyon kíváncsian várjuk majd a jelentéstervezetet, amikor már egy konkrét szöveg alapján dolgozhatunk tovább. Köszönöm szépen mindenkinek, aki időt szakított erre a tanácskozásra, és elmondta a véleményét és 18-án folytatjuk, illetve holnap 9-kor. És akit esetleg ne lát, nem látnék holnap 9-kor, azoknak kellemes ünnepeket kívánok. Nem azt mondom, hogy nem kell jönni holnap 9-kor, eh, nehogy egyedül hagyjanak. Találkozunk holnap 9-kor.